Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vicepresidente della Commissione, è puntuale, non vorremmo fare aspettare. A bizottság eh, alelnökét, illetve fő képviselőt, a külügyi főképviselőnket eh, köszönhetjük itt körünkben, aki pontosan érkezett. Mindenkitől azt kérem tehát, hogy foglaljon helyet, és kezdjük el az ülésünket. Eston bárónő. Már más alkalommal, a mostanák kevésbé formális alkalmakkor is volt körünkben. A Lisszaboni szerződés alapján nagyon súlyos felelősségi köreket kell elvállalnunk, a mi szakbizottságunknak is a külpolitika terén. A munkamódszereinket és eljárásainkat meg kell újítanunk innovatív módon, átalakítva a Lisszaboni szerződés követelmények megfelelően, olyan pénzügyi forrásokat is elirányozva, amelyek alapján a külügyi szolgálat és Eston asszony is kifejtheti tevékenységét. Tehát szakbizottságunk elmondható, hogy támogatta Eston bárónőt a külszolgálat, a külügyi szolgálat felállítására tett erőfeszítéseiben és általában politikai tevékenysége kifejtésében a nemzetközi politika porondján. Olyan kapacitásokkal ellátva az ő hivatalát, amely illik azokhoz a feladatokhoz, amelyeket el kell lásson. Tehát most pedig eljutottunk oda, hogy egy további lépést tehetünk kapcsolatrendszerünk erősítésében. Egy olyan gyümölcsöző politikai párbeszéd elindításával, ami az Európai Unió fő feladatkörét, ezen belül a külügyi szolgálat, a nemzetközi színporondon ellátandó feladatait veszi számba, és azt, hogy mi legyen az a célrendszer, amely alapján mozgunk, illetve milyen eszközrendszerre van szükségünk ahhoz, hogy elérjük ezeket a kitűzött célokat. Nem külön fontos politikai eszmecsere ez tehát, és abban is egyetérthetünk, báró nő, hogy ma a lehető legnagyobb mértékben a prioritások, a prioritás élvező témák meghatározására kell törekednünk, és úgy gondolom, ezeket pedig konkrétan meghatározza afganisztáni, pakisztáni helyzetre kihegyezve, illetve az Európai Unió számba jöhető szakpolitikai eszközére koncentrálva, Irakkal, Iránnal kapcsolatban, illetve a közel-keleti béke folyamatok kapcsolatban kell, hogy a tárgyalásunk témája legyen, hiszen ez, ezek azok a fő témák, amelyek tegnap a külügyminiszterek tanácsának napi rendjét is meghatározták. Illetve az Afrika szarván kialakuló fejleményekre, a stratégiai partnereinkkel való kapcsolatra, és arra. Tehát további bevezetőre azt hiszem, hogy nincs szükség ezek után, így nem marad más hátra, mint hogy megadom önnek a szót. Ezt követi pedig az eszmecsere majd. Köszönöm még egyszer, hogy vendégünk. Chair, um, I'm delighted to be back in the AFET uh, committee this afternoon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismét ellátogathattam önökhöz ma délután. Mindig is hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos rendszeres eszmecserét tartani. Lehetőséget nyújt ez számomra, hogy meghallgassam a parlamenti képviselők véleményét, aggodalmait, és feltérképezhessük mélyebben megnézhessük, hogy milyen közös munkát végzünk. Megpróbálok rövid bevezetőt tartani, hiszen hangsúlyt szeretnék fektetni a kérdésekre, válaszokra, párbeszédre. Mégis a legfontosabb területeket megemlíteném. Már ön elnök úr is utalt ezekre, utalt arra, hogy ezek a legérdekesebb kérdések a mai eszmecserén. Azt mondtam, hogy három prioritással számolok. Az első a külügyi szolgálat felállítása, Köszönettel tartozom a parlamenti képviselőknek a támogatásért, az iránymutatásért. Így nagy lépéseket tettünk előre ebben a kérdésben, és már az operatív fázisba léphet lassan ez a szolgálat. A második prioritás a szomszédság. Az, arra számítok, hogy vannak olyan tisztelt képviselők, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Egy percre hagy térjek ki erre a témára. Ukrajnába, Oroszországba, Grúziába, Nyugat-Balkáni térségébe, közel-keletre, illetve Egyiptomba látogattam, valamint a keleti partnerségi miniszteri találkozóra is nem sokára sor kerül. Hogyha egyetlen aspektusra kellene kitérnem, akkor a Szerbia és Koszovó kérdés lenne. Az általános ügyek tanácsa olyan döntést hozott, hogy a bizottságnak javaslatot nyújt be. Ez nagyon fontos Szerbia kérdésében, várjuk a fejleményeket a Koszovó témájában is, illetve a vízum liberalizáció kérdésében. Ezek mind nagyon fontosak. Tudom, hogy vannak olyanok önök között, akik nagyon sok időt töltöttek a nyugat-balkáni térségben, Szerbiában és Koszovóban az elmúlt időszakban. A harmadik prioritás a stratégiai partnerek volt. Ez létfontosságú számomra. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió meghatározza milyen kapcsolatokat kíván kialakítani ezen a területen a jövőben. Nagyon sok időt szántam arra, hogy partnereinkkel megbeszéljem ezt, főleg Hillary Clintonnal, az Egyesült Államokkal, illetve augusztus végén Kínába tett látogás, látogatásom során ilyen miniszterelnökkel, illetve az orosz külügyminiszterrel is találkoztam, Kushner úrral is találkoztam, valamint másokkal a látogatás során és a katonai és terrorizmus elleni harcra is kitértünk India kapcsán. Aztán egy-két fontos gondolatot szeretnék megemlíteni. Azt gondolom, hogy a partnereink elég jól látják, hogy mit várnak az Európai Uniós kapcsolatoktól. Azonban a szerződés tükrében megvan az a lehetőségünk, hogy hatékonyabban és egyértelműbben járjunk el, és meghatározzuk, hogy mit szeretnénk kihozni ezekből a partneri kapcsolatokból. Tehát a kormányfőket meghívtuk, eszmecserére ebben a témában megpróbáljuk kialakítani ezeket a stratégiai kapcsolatokat, illetve a hosszú távú, jö, hosszú távú jövőképet kívánunk vázolni. Ez a decemberi tanácsülés témája is lesz. Nagyon érdekes kérdés ez, és tisztelt elnök úr, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tisztelt képviselők véleménye. Lehet, hogy más stratégiai partnerekre szeretnének központosítani, vagy esetleg e, ezen kapcsolatok kérdésében más aspektusra teszik a hangsúlyt. Aztán természetesen ott van Afganisztán és Pakisztán kérdése. Kabulba látogattam júliusban egy konferenciára, amely az új nemzeti prioritási programokkal foglalkozott. Amikor Karzai elnökkel találkoztam, akkor egyértelművé tettem, hogy az Európai Unió elismeri hogy hosszú távú munkára van szükség, másodszorban létfontosságú volt az, hogy mindenkit bevonjunk ebbe a felépésbe főleg a nőket. A konferencia során találkoztam uh, afgán nőkkel, Hillary Clinton is részt vett ezen a találkozón. Nagyon sok kérdésről beszéltünk, a mikrofinanszírozástól, a gazdasági növekedésen át az oktatásig, és a, rész, a választásokon való részvételék, ez ugye a választások idején zajlott. Ez a találkozó nagyon fontos volt, hiszen a nők nagymértékben meghatározzák Afganisztán jövőbeli szerepét. Fontos tehát egy ilyen jellegű üzenetet adni számukra, hogy ki kell venniük a részét ezek, részüket ezekből a folyamatokból. Tudom, hogy sokan nagyon tájékozattak itt önök között Afganisztán témájában. Ami Pakisztán kérdését illeti, a legfrissebb események a pakisztáni baráti kör kialakítása. Nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan vizsgálják meg a 17 különböző ágazatot, és hogyan kívánják a nemzetközi közösség forrásait, illetve saját erőforrásaikat is megfelelően kihasználni a áradások után, illetve milyen fejlesztést, fejleményeket kívánnak elérni. A tanács döntést hozott arra vonatkozóan is, hogy milyen lépéseket tehetünk a kereskedelem területén. Ez nagyon fontos Pakisztán számára. Pakisztán reakciója, és arra kértek, hogy ezt az üzenetet adjam át az Európai Parlamentnek, az az, hogy felismeri Pakisztán ennek a kérdésnek a fontosságát, illetve az Európai Unió felelősségét hogy támogassa Pakisztánt a jelenben és a jövőben is. Most pedig röv, röviden a közelkeleti béke folyamatokról szeretnék szólni. Mindannyian kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményt érhetünk el. Mitchell szenátor úrral rendszeresen találkozom, rendszeres kapcsolatot ápolok, és aktívan részt vesz, mint az izraeli, mind a palesztini, palesztin oldallal, és megpróbálnak a jellegi helyzetből valamilyen kiutat találni. Rendszeresen találkoztam a miniszterelnökkel, Netanyahu elnökkel is, illetve Mitchell szenátor úrral is, és egyértelmű volt számomra, hogy minden oldalról egyértelmű akarat mutatkozik az előrelépésre a moratórium kérdését kell tisztázni, illetve megoldani. A mi álláspontunkat egyértelműen megfogalmazta minden egyes találkozó során és minden telefonbeszélgetés során, hangsúlyoztam a Jordán miniszterrel is. Meg kell győződnünk arról, hogy a kvartett teljes mértékben kiveszi a részét abból, hogy egy általános üzenetet adjunk a régiónak, a palesztin állam növekedését, kiteljesedését támogatjuk, és megpróbáljuk lehetővé tenni, hogy a jövőben a béketárgyalásokon részt vegyenek teljes mértékben. Természetesen nem csak velük, hanem a nemzetközi közösséggel is ápolni kell a kapcsolatokat. A Libanon kérdését sem hagyhatom figyelmen kívül. A külügyi tanácson, tanácson beszéltünk erről a kérdésről, és támogatásra szorulnak a stabilitás kérdésében. Természetesen az ENSZ főtitkár is fölhívta erre a figyelmet. Bizonyára érdekli önöket Irán kérdése is. Tudják, hogy hivatalosan Jalili úrnak levelet küldtem, és azt a javaslatot tettem, hogy novemberben Bécsben kezdjünk el tárgyalni, várom a válaszát. Mindig is egyértelműen tettem, hogy kettős megközelítést kell alkalmazni. Fontos, hogy nyomást gyakoroljunk, és fontos, hogy párbeszédet kezdjünk, ezt pedig egyértelművé kell tenni számukra. Szeretnénk a párbeszédet elkezdeni minél előbb, amint erre lehetőség nyúlik. Láttuk, hogy milyen csomagot fogadtunk el a külügyi tanácson, és nagyon fontos, hogy ezt a nyomást továbbra is ráhelyezzük erre az országra. Találkoztam Sirne Bádival is, a Nobel Békedi a kitüntetett hölgyel, aki nagyon nagy hatással volt rám, és továbbra is kapcsolatban maradunk vele. És aztán még egy fontos kérdés, hogy mi történik Szomália partjai előtt, az atalantai misszió kapcsán, illetve azon átfogó megközelítés kapcsán, amely amely azzal a alapgondal foglalkozik, amelynek egyik kihatása a, a, a kalózkodás Szomália partja előtt. Egy konferenciát szerveztünk, amelynek célja az, hogy az afrikai vezetés, kormányokat, vezetőket segítse, és stratégiát dolgozzon ki Szomália számára, és a szélesebb körű térség számára az ensz együttműködve. Másodszorban igyekszünk a hajóutak nyitvatartását, a kereskedelemi forgalmat megkönnyíteni, illetve az élelmiszersegélyeket folyósítani a rászorulók számára a térségben, és hogy hatékonyabban megszervezzük a kalózkodás elleni intézkedéseket ebben a térségben. Ez csak egyfajta ízelítő volt, elnök úr, azon témák köréből, amelyeket megvitattunk, és amelyeket ma is meg kell vitassunk. Azt hiszem, hogy ha teljes mértékben föláll majd a, a külügyi szolgálat, akkor még jobban tudja segíteni ezen célok megvalósítását, megvalósítását különösen a helyben működő delegációk révén. Világszerte kifejtve tevékenységünket, a külügyi szolgált tevékenységét ezen képviseletek révén, ez is nagy előrelépés lesz majd. Grazie, Baronessa Aston. Direi... Köszönöm, Aston Baronő. Ezzel voltaket meg is nyithatjuk az eszmecserét. Remélem, hogy gondolatébresztő jellege is lesz majd mindennek, és tovább visz bennünket. A koordinátoroké lesz első körben a szó. Nagyon sokan jelentkeztek szóra, így aztán három percet kapnak a koordinátorok is, és még kevesebbet a képviselő. Szalafranka úr az EPP nevében. Köszönöm, elnök úr! Nagyszerű, hogy ismét itt van körünkben, várónő, nem tudom, talán egy virágcsokorra fogadhattuk volna önt úgy, mint a Strasburgi teremben szoktuk. Szeretnék gratulálni önnek, és persze magunknak is a múlt heti szavazás nyomán, amely a külügyi szolgálat ügyét vitte előrébb, és amely révén valóságosan tudják majd ezek a külügyi szolgálat hivatalai képviselni Európa érdekeit világszerte. Véghallgatva a témalistát, egy kérdést magam is felvetnék Kubáról. Mert hát hétfőn a tanács úgy döntött, hogy nem változtatja meg álláspontját Kubával kapcsolatban. Ezzel kapcsolódóan, a tanács által Kubáról mondottakhoz kapcsolódóan szeretném önt megkérdezni. Ön egyetért Szolána úrral, az ön elődjével abban, hogy a kubai kormánynak többet kell tennie, mint hogy néhány politikai foglyot szabadon bocsát, és eltávolítja őket az országból. Ennél többre van szükség. Foglalkozni kell ezzel a problémával. És a közös álláspont alapján kell, hogy lépjünk a szerződésekre is támaszkodva. Kérem, hogy szívlejék meg önök is az Európai Parlament vonatkozó állásfoglásait. A legutóbbi EP állásfoglalás Kuba tárgyában Orlando Zapata halála után fogalmazódott meg, és a külügyi és fejlesztésügyi szakbizottság közös állásfoglalása volt, Fejnasz úrnak adjuk a Szaharov díjat közbelépne annak érdekében, hogy a kitüntetett az Európai Parlamentbe utazhasson, hogy átvegye az európai állampolgárok kezéből ezt a díjat, a Szaharov díjat? Alapjog, hogy kiutazhasson hazájából, aztán vissza, visszautazhasson oda. Köszönöm szépen, Szala Franka úr, és köszönöm szépen azt is, hogy betartotta a három percet. Vigenin úr, következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, köszönöm, hogy itt van körünkben. Jó dolog az, ha a struktúra felállítása után most a szakpolitikák kiépítésére kerül sor. Örülünk, hogy elértünk idáig. A stratégiai partnerek viszonya kapcsolatban volna egy stratégiai kérdése. Kifejtenie, hogy ön szerint mire kéne alapozni ezeket a partneri viszonyokat, amelyek éppen áttekintés felülvizsgálat tárgyai? illetve az, az érintett országok nyilvánvalóan partnerek, és hogy e partneri viszont stratégiai alapokra kéne tenni, ám nagyon nagy véleménykülönbségek vannak ezekkel az országokkal. A rájuk szabad szakpolitikák eh, alakításakor jól lenne tudni, hogy ön milyen célokat követ velük kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés után az Európai Unió talán más szerepet játszhat, akár vezető szerepet vállalhat sok témában, Ám jó van tudni pontosan, mit is akarunk elérni ezekkel a stratégiai partneri viszonyokkal. Tehát egy új világrend kiépítésen munkálkodunk-e, vagy pusztán egy pragmatikus együtt jobb kereskedelmi kapcsolatok, jobb üzleti ö, környezet kialakítása a cél. Beszélhetünk-e közös, cél, közös értékekről, ezekkel az országokkal, vagy eh, pusztán közös célokat tudunk megfogalmazni velük kapcsolatban? Lehet-e mindegyikükre szabott közös célrendszert kialakítani? Egy olyan brainstormingra, ötletbörzére volna szükség, amely együtt tudnánk meghatározni ezeket a célokat. És ebben fontos van tudni az ön véleményét, mint főképviselő és bizottsági alelnök véleményét. második kérdésem gyakorlati jelenlő. Ön a szerb-koszovói párbeszédért felelős EU főtisztviselő. Ön hogy látja ezt a párbeszédet? Megindul ez? Fejlődik ez? Miután a koszovói kormány összeomlott és új választásokat írtak ki. Ezt követően hogyan látja a szerb-koszovói párbeszéd folyamatát? Van-e valamilyen menetrend? Van-e valami terve önnek? Arra hogy hogyan lehet tovább haladni ez, ebben a rendkívül fontos kérdésben, amik különösen annak a fényében fontos, hogy a tanács nem régiben döntést hozott a szerb tagfelvételi kérelem ügyében. Köszönöm szépen, Vigenen úr. Neitz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony, üdvözöljük körünkben. Mindenek előtt szeretnék gratulálni, a, hogy kiváló embereket nevezett ki a külügyi szolgálat élére, és örülök annak is, hogy sikerült megállapodásra jutni az alapszövegekben, úgyhogy a szolgálat így módon fölállhat és elkezdheti munkáját. Azon a napon, amelyet ön megígért. Ám vannak azért még, voltak még kérdőjelek ezzel kapcsolatban, de december 1 mégis beindul. Gratulálok! Az európai szomszédságpolitika, amelyről tegnap hosszú eszmecserét folytattunk Füle kollégájával, ő tett említést az egyik aggájukról, a lefagyott, befagyott konfliktusokkal kapcsolatban. Önnek van valami konkrét elképzelése, milyen tevékenységek révén lehetne feloldani ezeket a lefagyott konfliktusokat, milyen megoldásokat lehetne kidolgozni. Afganisztánnal kapcsolatban szerintem eljött az ideje annak, hogy azon törjük a fejünket, hogyan lehetne lezárni a műveletek katonai szakaszát. Hisz egyre inkább be kell lássuk, hogy katonai megoldást nem képzelhető el, csak politikai eszközökkel lehet a konfliktusokat feloldani. Azt nem várom, hogy a titkos gondolatait megossza velünk teljes mértékben, ám azért a párbeszédet el kell kezdenünk ebben a konkrét témában is. A közel-kelet ügyében mindannyian megoldást várunk. Ön bírek olyan kapcsolatokkal, az Arab Liga vezetőivel, az iszlám konferencia vezetőivel, a szomszédos, az izrael szomszédos országok vezetőivel vannak-e, vannak-e olyan kapcsolatai, amely a megoldásban alkalmazható volna, illetve hozzájárulhatna egy békés megoldás eléréséhez. Köszönöm. Honorevole Lunacek per... Lunacek úr következik három percre. Lunacek asszony. Köszönöm szépen. Külügyminiszter asszony, ha megengedi, így nevezem önt. Hát olyan szavakat használok, tanok úr, amilyen nekem tetszik. Tehát külügyminiszter asszony, sokan gratuláltak önnek, illetve magunknak is ahhoz, hogy sikerült ö, megállapodnunk, és december 1-én fölállhat a külügyi szolgálat. Ezt én is üdvözlöm. Azonban, ahogyan ő is tudja, és Francisco kollégám majd erről részletesebben beszél. A béke kialakítása, a válságkezelés nagyon fontos témák számunkra. Szeretnénk tudni, hogy hogyan, milyen lépéseket tervez ezen a területen. Koszovó témájában jelentéstevő vagyok itt a parlamentben, és ilyen minőségemben két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik a vízumliberalizáció, a vízumstratégia kialakítása Koszovó kapcsán. Tegnap előtt a tanács zöld utat adott Szerbia számára, hogy megkezdődjön ez a folyamat. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy a bizottság vízumstratégiát és útitervet adjon Koszovó számára, hiszen a következő hetekben a szabadság, mozgásszabadságot biztosítunk ezen a térségen, kivéve a koszovóiaknak. Ők az egyetlenek, akik ezt nem kapták meg, és még ütemterv sincs erre a kérdésre vonatkozóan. A jogalkotás, ter, jogalkotás területeken, illetve a visszafogadás területén. Azt mondtuk a nyár előtt, hogy esetleg szeptemberben ez megvalósulhat, most pedig még stratégiánk sincs ezen a területen. Milyen lépéseket tesz ebben a kérdésben? A második gondolat a dialógus, a párbeszéd kérdése. Tudom, hogy alkotmányos válság van jelenleg Koszovóban, azonban a párbeszéd párbeszédet nem feltétlenül kell, hogy ez akadályozza. Mi tehát az ütemterve, milyen struktúrát állított föl ebben a kérdésben, és melyek a legfontosabb témák. És még egy gondolat a közelkeleti béke folyamat kapcsán. Ma reggel megdöbbentett az, amit a Euronews-on hallottam. Izraelben az arab-izraeliek tüntetnek, és a rendőrök könygázzal léptek föl, az egy új jogalkotás elleni tüntetésekről van szó. A zsidó államhoz való hűségét kell bizonyítania, illetve kijelentenie annak, aki állampolgárságot kér. Nem tudom, hogy beszélte az izraeli kormányal erről a témáról. Ez téma volt-e az eszmecserék során? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a koordinátorok körébe egy alelnököt is beszúrhatunk, Pravera úr. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni önnek, Estembárónő, és köszönöm, hogy eljött körünkbe. Én Szomáliáról szeretnék kérdést feltenni. 2007 óta 147 millió eurót költött az Európai Bizottság egy katonai misszió, az Afrikai Unió katonai misszió támogatására, melynek célja, stabilizálja Szomáliát. Ebben nem számítjuk bele a tagállamok hozzájárulásait. A helyben levő csapatok hatékonysága hát eléggé szerény, ennyi mondható el az elmúlt évek fényében. A reptereket és a fő központok közötti utakat tudják pusztán ellenőrizni, egy körülbelül 8 km-es területet. Mogadisút és más területeket nem kormány erők tartanak kezükben. Ez az egész térséget destabilizáló probléma. A magát függetlenek tartó szomáli lendet, szomáli földet, és az etnik, különféle etnikai csoportok és klánok által rendezett területeket is figyelembe kell vennünk választások is történtek. Az Afrikai Unió szeretne a szomáliai kormányjal együttműködési megállapodást kötni. Az Európai Unió viszont mit kíván tenni ebben a térségben? Nagyon fontos kérdés és feladat, hogy politikai és gazdasági beruházásokkal is éljünk. A szomáli földön, ebben a különálló e- enklávéban, amely egy példaértékűen stabil ország a térségben, akár modellje lehet a megoldásnak a teljes térségben. Lehet, hogy nem Kenyában szervezett konferenciákkal kéne előre haladni próbálni, hanem ezt az államot kéne támogatnunk. Köszönöm Tennok úr, szó három percben. Köszönöm elnök úr, és én is szeretném üdvözölni Esten nőt, aki főképviselő és a bizottság alelnöke. És szeretnék gratulálni önnek azon eredményeiben, hogy sikerült elindítani végre a külszolgálatot, és a költségvetési semlegességre szeretnék rámutatni, ami jelenlegi megtakarítások légkörében feltétlenül fontos feladat, és példaértékű kell legyen. Két afrikai kérdésről szeretnék beszélni, érintették több az egyiket, a másikat nem. A Dél-Szudán, illetve a népszavazása a függetlenség kérdésében, amelyet a közeljövőben szerveznek be meg. Úgy tűnik, hogy csúszás látható a, az érintett főtisztelő kinevezése jó. Biztosítanánkat arra felől, hogy a népszavazás jól halad, és Bashir elnök mindenféle próbálkozása, hogy félrevigye ezt a folyamatot, az EU részéről megfelelő figyelmet kap. Hogyan tudjuk segíteni azt a folyamatot, hogy egy hosszú távú megfigyelő misszió figyelje a népszavazás végrehajtását. A másik kérdésem az atalantai megállapodás és Afrika szarva. Jól tudjuk, hogy Szomália alapvetően egy működésképtelen állam, az átmeneti szövetségi kormány épp hogy a fővárost tartja a kezében. Tud-e biztosítékot adni arra, hogy többet tesz majd annak érdekében, hogy a stabilitás egyetlen központja, amely múlt hónapban e, sikeres elnökválasztást tartott, az a szomáli föld, amely korábban brit protekcionus volt, protektorátus volt, és amelyet nem kísértünk elég figyelemmel, elismerést kap, illetve újra elismerést, mert 1960-ban már egy hétig élvezett államiságot, ez az, ez, ez az entitás. Tehát tudunk-e több támogatást adni, több figyelmet szentelni ennek az egyetlen stabil pontnak ebben a térségben, az a szomáli földnek. Aztán a Nyugat-Balkán kérdésében, Montenegró kérdésében jelentéstől vagyok. Ez továbbra is jó hír, reket tudok mondani, pár hete jártam ott, és gratulálok azért is, hogy a szerb-koszovói párbeszédet újraindították, személyesen pedig régóta támogatom azt, hogy nagyobb képzelőrvel gondolkozzunk el a, a a, a határ, határ megvonását a föld békért elv alapján, valami olyas modell alapján, ami Izraelben sikerrel járt, Koszovói Szerbia között. Ha nem tudunk ilyen megoldást találni, akkor egy európai Tajvanként egy örök problémás pont és enklávé marad. Koszovó, amit elismernek egyes tagállamok, mások meg nem. Hatalmas pénzügyi teher is az adófizetőnk hátán, évente 200 millióba kerül az EULEX önmagában, és aztán egy sor egyéb európai szervezet, KFOR, UNMIK és egy csomó ö, szervezet működik ott. Nagyszerű szakemberek kiváló stratégia alapján működ, dolgoznak ott. Milyen kivezető utat lát hosszú távon, és mi van a tárgyalási asztalon Koszovó és Szerbia között, és olyan tudja segíteni a maga eszközével ezt a tárgyalást. Köszönöm. Lőzin képviselő, három perc. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm, Elnök úr, köszönöm Eston asszony, hogy eh, lehetőséget arra az eszmecserére. Aktuális kérdésekről szólva, a megszállt Nyugat-Szaharában eh, az erőszak exkalációját érzékelje, és tud-e megoldást találni, ajánlani erre? Hetek óta olvasunk az új sajtóban arról, 14 ezertől 20 ezerig eh, tehető azon nyugat-marokkóiak száma, akik, a, illetve nyugat száma, akik a marokkóiak ellen ö, szólaltak fel, és akik ö, menekültáborban élnek rettenetes körülmények között. A nyugat-szahara nyugat támogatást nem Marokkon keresztül kéne ö, nyújtanunk. A világ közvéleménye és az EU is megfelelő figyelemekkel kísérő a nyugat-szaharai fejleményeket. Múlt szombaton eszkalálódott a helyzet, a marokkói rendőrök lelőttek egy 14 éves szahúrit, aki e táborban élt, hét egyéb szaharai megsérült. Őket az emberi jogokért küzdőként kell elismernünk, miközben Marokkóval szorosan együttműködünk azzal az állammal, amely jogellenesen megszállva tartja Nyugat-Szaharát, és felelős az emberi sértésekért ott. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy az Európai Unió hogyan reagálhat erre ön szerint? Hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a fiatal halála nem maradjon büntetlenül, és azt is kérdem öntől, mi az EU szándéka az erőszak eszkalációra, milyen választ kínálunk akarunk, kitervez Európai Unió vizsgálatot indítani annak érdekében a felelőseket bíróságra állítsák, hogyan lehet a jövőbeli Marokkóval folytatott együttműködésünkre befolyással lenni. Aztán néhány szó Szomáliáról. A Szomália felszabadításos horrán olyan erőkkel működtek együtt az Európai Unió erői is, amelyek háborús bűnöket követtek el korábban. Olyan szervezetekkel, amelyek besoroznak, és Uganda és Etióp hadsereggel együttműködve teszik el. Megsértik ugyanakkor a Szomáliával szembeni fegyverembargót. Tehát akár polgárháborús miliciákat is támogatva, az Pikara és más ugandai ö, táborokból is ö, mennek át ilyen katonák Szomáliába, és több példát sorolhatnék fel, az ezekkel a szeretekkel való együttműködés milyen kapcsolatban áll, és hogyan hozható egy tető alá az Európai Unió emberjogi politikájával. Köszönöm szépen. Most pedig a főképviselő kapja meg a szót a válaszadáshoz. Le kell zárnom a felszólalók listáját. Sajnos már újakat nem tudok felvenni rá. Köszönöm szépen, Eston asszony, öné a szó. How long do I have, Mr. Chairman? Mennyi időm van? Hát, 7-8 perc. Először is köszönöm szépen ezt a rengeteg kérdést. Gondoltam, hogy elég széles körű <laughs> lesz ez a kérdéskör. Köszönöm szépen a kedves szavakat, és Kuba. Nos, amit a tanácssal kapcsolatban mondtak, nagyon fontos az, hogy egy kis gondolkodási időnk legyen, és semmi nem változik a megállapodáshoz képest. És ezen kívül felméréseket kell végeznünk a helyzettel kapcsolatban. Ez persze nem jelenti azt, hogy megváltozott az álláspontunk, ez ne, egyáltalán nem jelenti ezt. Az egyik korábbi, tehát az egyik elődöm, Javier, el is mondta, nem erről szól a tanács munkája. Fontos az, hogy elismerjük, hogy Forinász úrnak adott díj mennyire fontos de ugyanakkor az volt az általános álláspont, hogy gondolkodjunk egyelőre. Köszönöm szépen a stratégiai partnerekkel kapcsolatos megjegyzést is. Nos, hogyan is gondolkodunk róluk, hogyan hatnak ránk, mi az ő szerepük. Vannak stratégiai partnerünk, az Európai Bizottság, az Európai Unió, így írja le őket. De persze ezek nagyon különbözőek lehetnek megpróbálunk most minden egyes partnerre nézve külön stratégiát kidolgozni, hogy milyen együttműködést kell végeznünk. Egyesült Államok, Oroszország, Kína, stb. Ugye itt a gazdasági kapcsolatokat és az egymásra gyakorolt hatásokat kell figyelembe venni. De ezen felül fontos, hogy erős partnereket, erős partneri kapcsolatokat építsünk ki, például a kalózkodás területén itt Indiával, Kínával tudunk együttműködni. Tehát meg kell nézni azt, hogy hogyan is nézzenek ki ezek a bilaterális kapcsolatok, de ugyanakkor a 27 tagállamban érkező kollégáknak is hozzá kell járulni ahhoz, hogy kialakítsuk, hogy mi legyen a lényeg ennek az együttműködésnek, ennek a partneri kapcsolatnak. Ez egy kétoldali partnerkapcsolat kell, hogy legyen, és egy Európai Uniós álláspontot kell kialakítanunk. Tehát itt igazából a gazdasági és a politikai párbeszédet egyaránt erősítenünk kell, és a fontos nagy kérdések, mint például az emberi jogok kérdése, demokrácia, stb., ezeket szintén fel kell említeni. De ugyanakkor fontos azt is megnézni, hogy ki milyen szerepet tölt be az új világrendben. A párbeszéddel, illetve az ütemtervel kapcsolatban majd később adok Szerbia kapcsán választ. Most hát vannak jó hírek. Nagyon örülök annak, hogy a kinevezések már megtörténtek, aztán itt vannak ezek a befagyasztott konfliktusok. Nézzünk egy példát, nyeszterén túli területek. Itt az 5 plusz 2-vel formális tárgyalásokat mm, kezdeményeztünk az orosz külügyminiszterrel. A jövőben azt hiszem, hogy még vissza kell térni többször Moldova kérdésére, de itt a parlament részéről is van egy csoport, egy csapat, akik a konfliktusok megelőzése, megoldása terén együtt dolgozik velünk. Afganisztán. Nos, hát itt a katonai akcióért nem én felelek, de fontos az, hogy jó polgári, például rendőrségi missziónk működjön ott, és hogy az emberek biztonságban éljenek, és hozzá tudjanak járulni az afgán emberek, az afgán nép jólétéhez, vagy életkörülményeinek javulásához. Ami pedig a kontaktusokat illeti, ugye az Arab Liga, Egyiptom, stb. Ezek mind fontos partnerek a közel-keleti béke folyamatban. Lunacek asszony valóban nagyon fontos dolgra hívta fel a figyelmet, Itt nem csak arról van szó, hogy mit teszünk Indiában vagy Pakisztánban, itt összefogottan kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. 135 delegációnk fog dolgozni, és több mint 100 államot fog érintelni például a klímaváltozás. Aztán nézzük meg a biztonsági kérdéseket. Megnézhetjük azt, hogy mi történik a világ kulcsfontossági területein biztonsági kérdések szempontjából. Nagyon sok kérdés merült fel Szerbia és Koszovó kapcsán. Nos, hát igazából a szerb miniszterelnök és államelnök szabták meg az ütemtervet, de számunkra az a legfontosabb, hogy a mindennapi életet tudjuk javítani az emberek számára. Innen kezdjük a munkát tehát, és meglátjuk, hogy honnan tudunk, hogy ebből hogyan tudunk aztán tovább építkezni. A bizottságban nagyon sokat beszéltünk ma reggel arról a fontos kérdésről, amelyikre Tácsi úr is, Tácsi úr is utalt, hogy az Európai Uniós perspektíva számukra fontos, tehát ezen a területen azt kell mondjam, hogy történtek előrelépések a feltételeknek, feltételeknek való megfelelés területén. Izrael, illetve közel-kelet, Ugye induljunk ki abból, hogy a palesztinok hogyan is állnak hozzá a kérdéshez. Itt egy szélesebb körű megoldásra van szükség Izraelben és Palesztinában egyaránt és ezt fel kell ismerni, és talán ez a legfontosabb feladatunk most. Szomáliát is említették, és azt, hogy az nemzetközi konferenciák teljesen használhatatlanok, de ez azért nem mindig így van. Én például voltam egy olyan konferencián, amelyben kiderült az, hogy Mozambik és más országok részvételével tudunk előre lépni az afrikai kérdésekben. Tehát az afrikai kormányzást, vezetést kell támogatnunk az ő számukra fontos kérdésekben, és őket kell támogatnunk, segítenünk. Az ENSZ, valamint az adott ország kormánya együtt kell, hogy megtalálja a megoldást. Tehát egy átfogó megoldásra van szükség. Segítenünk kell a szomszédos országokat is, hogy minél erősebb regionális együttműködés alakuljon ki. Nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk működni parlamenti képviselőkkel, és kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan példák, ahol jobban fel tudjuk használni a forrásokat is, sőt, még akár meg is tudunk spórolni forrásokat, és ez a jövő szempontjából fontos. Szudán. Amikor Ban Ki-moon az Európai Parlamentbe látogatott, találkoztam vele én is, és azt mondta, hogy hát ez lesz az a kérdés, amely a következő év külpolitikájára meghatározó hatással lesz. Tabun Beki is odafigyel erre a kérdésre, de hát itt vannak a, nem csak az észak-déli konfliktus, hanem a keleti területek is Szudánban. Tehát nagyon sok nemzetközi erőfeszítés történt, ezeket az ENSZ koordinálja, de meg kell vizsgálni azt is, hogy meddig tud ez a folyamat tovább haladni, és ugyanakkor a nemzetközi közösséggel kell együttműködésben megoldanunk ezt a problémát. De odafigyelünk, és nagyon is aggódunk a helyzet miatt. Ennyit a uniforról. És aztán Koszovó és a nyugat-balkáni területről már nagyon sokat beszéltem, de talán az a legfontosabb, hogy ezt áramvonalasítsuk, és jobban összekössük a különböző területeket. És végül Nyugat-Szahara. Nos, hát itt megint csak az ENSZ biztonsági tanácsát hoznám föl példaként. Lőzingasszony itt az Európai Bizottságon belül mit is tudunk tenni, humanitárius segítségnyújtás. Megpróbálunk minél inkább belefolyni az eseményekbe, de ezen felül többet nem tudunk tenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Estalasszony. Köszönöm, hogy betartotta önre szabott időt is, és ez nem csak azt mutatja, hogy ön udvarias asszony, hanem azt is, hogy struktúráltan gondolkodik. Tehát most másfél percben fogom a következő kérdéskört limitálni. Dancsan úr. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Először is gratulálok Szerbia és Koszovó közötti együttműködés párbeszéd beindításához. Tázsics elnök úr, nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg ezzel, szem, ezzel kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból nem sok, tehát nem, nem történt túl nagy előrelépés. Az igaz, hogy a tagállamoknak nagyobb a hatásköre, és azt is tudom, hogy ön lefoglalta a külügyi szolgálat megszervezésének problémája, és hát elég nagy válságot éltünk meg pénzügyi, gazdasági szempontból, tehát mégiscsak sok az aggodalom. Egyébként a védelmi miniszterek is, például Cameron úr is eléggé aggasztó dolgokat fogalmazott meg. Az Európai Védelmi Ügynökség sem áll a helyzet magaslatán, és hát Rasmussen úr az egyetlen, akivel együtt tudunk működni a NATO részéből. a NATO-ból mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezt a politikát, amely egy új Lisszaboni kompetencia erősítsük. Elnök, köszönöm szépen. Önre is igaz az előbb elhangzott. Nézzük, hogy Táler úr is ugyanilyen jól nevelt-e. Ancora più bravo, onorevole Panzeri. Még ügyesebb, mert elment. Másfél perc, Panzeri úr. Lehet, hogy még rövidebb idő is elég lesz. Köszönöm szépen, hogy itt van. Egy kérdésem lenne. Remélem, hogy választ is fogok rá kapni. Korábban, amikor a delegációvezetőkkel és az Európai Parlament elnökével eh, találkoztunk, illetve önnel, akkor a mandátumokról már beszéltünk. Ez definíciós kérdés, más országokkal való megállapodások részét képezi tanács, bizottság és Európai Parlament háromoldalú megállapodására van szükség. Például Líbiába utazik egy delegációnk, és hát nem tudják, hogy milyen mandátumot adott nekik az Európai Tanács egy megállapodás lezárására. Ez ugye egy nagyon kényes kérdés. Fontos lenne, hogyha ezzel a dokumentummal meg tudnának ismétel, ismerkedni a képviselők, és amennyiben ez egy titkosított dokumentum, akkor se lehet érteni, hogy az Európai Parlament képviselői miért nem tekinthetnek bele, hiszen ez a mi hitelességünket ássa alá, de egyébként az Európai Parlament a bizottság és a tanács közötti kapcsolatok hitelességét is aláássa ez. Tehát nem csak a külügyi szolgálattal, hanem ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kellene. Árláki képviselő. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Két nagyon rövid kérdést szeretnék elmondani. Nem gondolja-e, hogy az Európai Unió egy nagy lehetőséget hagy ki arra, hogy az iráni nukleáris kérdésben javaslatokat tegyen. Egészen mostanáig a tárgyalások egyre szűkebb körben folytak, egyre szűkebb volt ennek a témája, hogy alkalmazunk-e szankciókat, vagy sem. Nem gondolja, hogy egy nagyon érdekes lehetőséget hagyunk ki a török-brazil javaslat kapcsán. Az Iránon kívüli urándúsítás kapcsán. Az irániak, illetve az USA kormánya is osztotta ezt a javaslatot, támogatta, de aztán visszautasították. Nem tudom, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről. És hogyan vélekedik arról, hogy megvan annak a kockázat, hogy a következő hónapokban még jobban szűkül ez az eszmecsere. A második megjegyzésem Afganisztánra vonatkozik. A parlamenti stratégia utolsó fázisában járunk Afganisztán kérdésében. Egy éve dolgozunk ezen a stratégián. Ez egy részletes stratégia bizonyos kérdésekben, és a bizottság álláspontja mostanáig nem volt valami konstruktív. Nagyon remélem, hogy orvosolja majd ezt a helyzetet. Köszönöm. Honorevole Erlá. Köszönöm szépen Erláki képviselőnek. Schulz uh, úr következik, Ilyet vagy elnézést, Pöttering úr következik. Köszönöm, elnök úr. Alelnök asszony, az Európai Bizottság alelnöke fő megbízott. Nem iridesre méltó az ön feladata, az egész világgal kell foglalkozzon, meg aztán 27 külügyminiszterrel is. Ő nagy szimpátiával és támogatással igyekszünk az ön munkáját követni. Ugyanakkor nagy aggalodommal figyeljük, hogy egyes ügyek hogyan függenek össze egymással. Múlt héten a közeklettel foglalkozó munkacsoportban ismét elmondtuk, hogy Irán elnökének kijelentései, család Irán ellenes kijelentései teljesen elfogadhatatlanak, meg kell védjük Izrael létjogát, és ugyanakkor az sem elfogadható, és ez a másik oldalon talán világosabban is, erőteljesebben is fogalmazhatnánk, hogy az is elfogadhatatlan, hogy Izrael folytatja a telepítési politikáját, ez egész béke folyamat akadálya. Sem Kelet-Jeruzsálem nem tartozik Izraelhez, a nemzetközi jog alapján, sem a Jordántól nyugati területeken nem nincs joga tovább építkezni. Ön lát-e lehetőséget, vagy látja a szükségességét annak, hogy az ENSZ erőteljesebben foglalkozon ismét ezzel a problémával, ha a kvartett nem is tud sikerre jutni. Ön bátorítaná-e azt a folyamatot, hogy az ön politikának az egyik alapköve legyen a közel-keleti béke folyamat? Köszönöm, Berman úr. Afganisztán folytatott kapcsolatok delegációjának elnöke. Köszönöm, elnök úr. Főmegbízott asszony. Nagyban egyetértek Anami Neitzel, amikor arról beszél, hogy az európai stratégiát újra kell gondolni Afganisztánnal kapcsolatban, mert hogy a katonai jelenlétünk nem nagyon jár sikerrel, nagyon távol áll a sikertől. Konkrét kérdésem is van Afganisztán kapcsán. Két francia újságírót raboltak el kb. 300 nappal ezelőtt Afganisztánban. E héten egy holland segélymunkást, segély dolgozott, raboltak el az Európai Unión belüli szolgálatok miképpen tudnak együttműködni annak érdekében, hogy kiszabadítsák ezeket az európaiakat. Az, alap, az emberi jogi alap, albizottság tagjaként szólnék arról, hogy a Wikileaks nagyon sok jelentést adott közre az Irakban állomásozó katonák visszaéléseiről, ami nemzetközi vizsgálatot kért már őket tett szükségessé, kínzás, civilek, polgárok, civilek megölése. Ön szerint nekünk mi a teendünk ezen hírek kapcsán? Köszönöm. Schulz képviselő következik. Másfél perc. Um, ich kann mich der Freude meiner csatlakozni tudok eh, elő, az előttem szóló által kifejezett örömhöz, hogy gyakran találkozunk, ön gyakran eljön szakbizottságunk körébe, hogy aktuális kérdésekben önnel eszmét cserélhessünk. Ennek örülök. Konkrét kérdésem a Moldáviával kapcsolatos állásfoglalást érinti, amelyet múlt héten fogadtak el, és amelyben többek között a Mézeberg kezdeményezést üdvözlik Németország és Oroszország között, amely a, a biztonsági kérdések vitáját a ö, nagykövetek szintjéről a ö, külügyminiszterek szintjére emeli. A nyeszteren túli területekre is megoldást kínál az orosz külügyminiszter szerint ez. Ön szerint mit tartalmaz a javaslat? Valóban aktív szerepe lehet-e? És hogy lehet az, hogy nem volt a rosztovi EU-orosz csúcs találkozó témáján ez, ez a Mézeberg javaslat. Ön tájékoztatták erről? Ön részt vett ennek a vitában, vagy a szokás szerint kétoldalú megbeszélések tárgya volt ez? És ön szerint ön, önnek mi a véleménye az ilyen kétoldalú megállapodásokról? Köszönöm. Schulz képviselőnek. Kélem képviselő kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, Eston asszony, hogy megosztja velünk gondolatait, és sok sikert kívánok önnek a külügyi szolgálat felállításához, illetve elindításához. Sokan aggódnak a nem megfelelő transatlanti koordináció miatt, illetve a legutóbbi kezdeményezések, EU-s kezdeményezések miatt megvan annak a kockázata, hogy az Or- Oroszország kijátsza az, egy, az Európai Uniót az Egyesült Államoknak, illetve összeugraszt két tagországot. Egyetérte, hogy az intenzívebb partnerség kialakítása előtt Oroszországnak teljesítenie kell a követelményeket, például a, a grúziai tűzszünetet. Amikor orosz partnereivel találkozik, arra kérem, beszéljen azon aggodalmunkról, amely a Rodokovszki kirakat peret illeti, kirakat pert. Az orosz jogállamiság kérdése forog itt kockán. Köszönöm. Kélem. Köszönöm. És most ezt a sor kört, ezt a sor kérdést Van képviselő fejezi be. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, Esten Báró. Mivel rövid az idő, egy kérdésre koncentrálnék Zimbabwe ügyére, amelyet eddig nem vetettek fel. A sajátságos, az aggály sajátságos tárgya az, hogy Mugabe egyoldalulag nevezett ki nagyköveteket. Különösen az Európai Unióhoz delegált nagykövet Mucsada asszony kinevezése problémás. Ahogy tudják, ezt nem erősítette meg a miniszterelnök, Morgan Sangaraj, Mugabe saját szakállára nevezte ki saját embereit. Morgan Sangaraj maga is kapcsolatba lépett az Európai Unióval, hogy ellene szóljon mindennek. Az az eljárás, mi szerint az Európai Bizottság elnökének és a tanács elnökének adják át a kinevezéseket. Beszéltem van Rompuyról is, de az ön szerepét tekintve, és az ön kettős szerepét tekintve bizonyal van befolyása a, erre a kérdésre. Úgyhogy Mucsada asszony, vagy bármely egy Mugaba által kinevezett nagykövet kinevezését utasítsuk el, illetve ne hagyjuk, hogy ezeket akreditálják országainkban. Köszönöm szépen, Ashton asszony a szó. Kérem, hogy próbálj meg 10 percen belül megtartani a válaszokat. Köszönöm, igyekszem. Danzsan úr, köszönöm a Szerbia-Koszovó tárgyában tett kijelentését a biztonsági és védelmi kérdéseket én másképp látom. Ugye, most tárgyaltam a 27 állam vezérkari főnökeivel arról, hogy lehet itt tovább lépni. Több kérdésről tárgyaltunk, többek között az átfogó megközelítés módszertanáról, amit ők nagyon fontosnak tartanak. Azt, hogy amikor katonai kérdésekről beszélünk, akkor ezeket mindig egy szélesebb összefüggésben tegyük hogy stratégiai szinten hogyan tudunk együttműködni az Európai Unió teljes eszközrendszerével, és ebben tekintsük a katonai eszközöket, és vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk azokat a struktúrákat összekapcsolni, amelyek rendelkezésre állnak. Úgyhogy azt hiszem, Cameron úr nevében nem beszélhetek. A, a védelmi kérdések ugye a miniszterelnök asztalára tartoznak, és nagyon féltékenyen őrzik is ezeket a, ezt a szuverenitásukat. Mindenképpen azonban együtt kell működnünk. Az Európai Védelmi Ügynökség, amely szintén beindulóban van, éppen ezen a héten hallgatom meg az új vezetőjét az ügynökségnek. Remélem, hogy ők is képesek lesznek egy igazi ajánlatot tenni az Európai Uniónak, belátva azt, hogy a gazdasági nehézségek idején, amikor a költségvetés források szűkösek, akkor a kutatási, fejlesztési területeken és máshol is olyan módszereket kell alkalmazni, hiszen amelyek alapján persze a tagállamok megőrzik saját védelmi képességüket, azonban jobban tudják kombinálni ezeket, jobban tudnak együttműködni. Jól tudjuk, ismerjük a francia-brit új együttműködést, meg ezek körüli vitákat. Az EU-NATO kapcsán Rasmussen főtitkára gyakran tárgyalunk és a szorosabb együttműködés egy lehetőségeit is gyakran taglaljuk, biztosítva azt, hogy a politikai kérdések a helyben levő együttműködésünkre ne legyen hatással. Petreus tábornokkal is találkoztam, az afganisztáni tevékenységünkről és az együttműködés hatékonyságáról beszéltünk. Ezek a témák tehát nagyon is a tevékenységeim középpontjában vannak. Persze lehet ezt jobban csinálni, van még több teendő, és éppen a ENSZ is erről fogok tárgyalni a közeljövőben. Panzeri úr, éreztem a hangján, hogy, hogy hát a frusztrációt kérdésével kapcsolatban. Nekem nincs a kezemben a megoldás. A tanács és a, a, a, a bizottság konzisztens megoldást kell alkalmazon. A Koreper jövő héten tárgyalja a kérdést, az én célom az, hogy a lehető leggyorsabb megoldás jön létre. Nem tudom, mi lesz ez a megoldás még, de értem és megértem azt az óhaját, hogy, hogy végül egy megoldás, megállapodás szülessen. Nincs, mint mondtam, megoldás kulcsa, de a, azt a kudarc érzet én is érzem és vallom, amelyet, amiről ön beszélt. És ezt tolmácsolom is majd a döntéshozóknak. Afganisztán illetve az a kapcsolatos kérdések. Az a papírom nincs meg, amelyre ott ezeket jegyzeteltem le. Nagyon fontos. Nem tudom, mit ért az alatt, hogy a bizottság nem tartja be vállalásait Iránnal kapcsolatban is kérdezett, hogy vajon le, lecsúsztunk-e egy lehetőségről Iránnal kapcsolatban. Vajon nem lőtünk-e öngolt azzal, hogy nem gondolkoztok el a megoldásokon. Nem szeretnék az összes kezdeményezésről beszélni, amelyet Iránnal kapcsolatban elindítottunk. A nagyon fontos, hogy világosan lássuk azt, hogy az Iránnal való tárgyalások a nukleáris képességek körül kell, hogy forogjanak, és nem a mellékkérdések körül. Másrészt konstruktívak kell legyenek ezek a tárgyalások. Hosszan tárgyaltam. A török-brazil kezdeményezésről. Ez fontos hogy egy különálló kérdéskör. Külön attól, amit, amit mi a kulcsfontosságú kérdésként határozunk meg, az, hogy atomfegyver kapacitás jöhet létre tehát mellette működhet ez a megoldás, de nem váltja ki az erre vonatkozó törekvéseinket, erőfeszítéseinket. Pöttering úr beszélt arról, hogy Janát mit mondott, meg hogy mi a helyzet az iráni településekkel. Remélem, hogy hogy ön követte azokat a kijelentéseket, amelyben kifejtettem, hogy Európa nagyon határozott álláspontot foglalta az izraeli településekkel kapcsolatban, és azok illegális voltával kapcsolatban. Hogy az ENSZ inkább részt kéne vegyen ezekben a kérdésekben. Kérdés, hogy az Egyesült Államok képes-e asztalhoz ültetni a feleket újra valamilyen moratórium jellegű megoldást alkalmazva, ami, ami nem 30 vagy 60 napig tart csak, hanem azon túl is. A kvartett szilárdan támogatja ezt, együttműködünk velük, tárgyalunk velük, aktívan részt veszünk a folyamatban, igyekez támogatni azt. Hatalmas pirültást élvez. Háromszor, számunkra háromszor jártam közel-keleten, eddig nagyon sok tárgyalást folytattam ebben a témában. Rendkívül fontos számunkra ez a téma. Berman úr nem tudom kommentálni, hogy mi történik a, a, az elrabolt emberek ügyében, nyilván sok nyilván okoknál fogva nem tudok erről beszámolni. Két dolgot szóval látni kell. Egyrészt biztosítani kell azt, hogy az Európai Unió és állampolgárai biztonságot nyújtson állampolgárnak Afganisztánban és más konfliktus övezetekben, ezért vagyunk a NATO-val és más szeretekkel is kapcsolatban, és támogatnunk kell a tagállamok erőfeszítéseit is, ha szükség van erre, ezt meg is tesszük. Schulz úr Moldávia, tudtam-e róla, részt vettem-e benne, hogy mi történt Merkel asszony tárgyalásain. Igen, kaptam tájékoztatást erről, a tagállamok tárgyalásai, a kétoldalú párbeszédek nagyon fontosak. Hatalmas mennyiségű kommunikáció folyik a tagállamok között és közöttünk, annak érdekében, hogy részt vehessünk ezekben a folyamatokban. És persze, hogy fontos, hogy vizsgáljuk Moldávia jövőjét, és a, le, a cselekvéseink lehetőségeit a Nyeszteren túli a kapcsolatban. Kelem úr, a transatlanti koordináció valóban fontos, ez értek. Az az érve, hogy biztosítanunk kell azt, hogy Oroszország tartsa korábbi vállalásait. Grúziával kapcsolatban aztán nem tettek újabbat, bár jó lenne, ha tennének. Újra és újra felvetjük számunkra aggályos kérdéseket, amelyeket ön is említett. Személyekkel kapcsolatban, kirakat perekkel kapcsolatban, emberjogokkal, Grúziával kapcsolatban újra és újra napirendre kerülnek ezek a tárgyalásainkon. Arra törekszünk, hogy egy jó partneri viszonyt építsünk Oroszországgal, ahol nem csak szóba kerülnek ezek a kérdések, hanem megoldást is találnak. És ahol előrelépünk a modernizáció partneri viszonyában, amely egy fontos módszert ad lehet a, a együttműködés tekintetében és az intézmény együttműködésben is. Azt hiszem, hogy ez irányban kell tovább lépnünk, és ezt is tesszük. És aztán ebben a szakaszban van Orden úrnak válaszolva, engem is bemásolt abba a levélbe, amelyet a két elnöknek küldött, nem tudom, hogy hova jut a két elnök tárgyalása, de egyetértek az, amit mondott. Hogyha a nagykövetek ugye az, az államot kell képviseljék, amely delegált őket, és ha további tájékoztatást kapok erről a kérdésről, akkor majd informálom önt. Grazie Aston, riprendiamo Köszönöm szépen. Most pedig a, a, az Emberi Jogok Bizottságának elnöke kapja meg a szót. Szeretném Páncéri úrhoz csatlakozva kimondani azt, hogy az európai parlamenti testületek nem tudnak elég információhoz jutni a stratégiai partnerséggel kapcsolatban. Nézzük meg, hogy az Európai Unió stratégiai partnerség Oroszország vagy Kína esetében nem lehet nem észrevenni azt, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy nem képes kezelni a helyzetet, hogyan álljon hozzá ezekhez a feltörök nagyhatalmakhoz. Például az október 6-án esedékes EU-Kína csúcs találkozó esetében nem merte az Európai Unió fel ö, említeni az emberi jogi problémákat. Ugyanakkor mindezt a Nobel békedi kiosztása előtt két nappal sem volt képes megtenni. Tehát ennyit ugye az emberi jogok és demokrácia kérdéséről. albizottságom nevében egy levelet fogalmazta meg önnek, ugyanis aggódunk amiatt, hogy minthogyha ön elfelejtette volna a struktúra felállításakor az emberi jogok kérdésének hangsúlyos fontosságát. Köszönöm. Giannako képviselő következik. Köszönöm szépen. Néhány konkrét kérdés. Hát először is, mi lesz az ön szerepe Afganisztánban? Második kérdés, a következő EU USA csúcs találkozón vajon szóba kerül-e majd a Wikileaks weboldal? És még egy kérdés, már beszéltünk az Európai Védelmi Ügynökségről. Ki lesz ennek a főtitkára? Ki lesz az altitkára? Meg tudná adni ezeket az információkat? Köszönöm. Köszönöm, Bockult képviselő következik. I'm sorry that it didn't say it in the translation. Uh, nem hallottam, nem a tolmácsolásban, bocsánat. Kínával kapcsolatos a kérdésem, egyetértek Hutalasszony kérdésével. Ám az ujgur kisebbség kérdésére szeretnék rákérdezni Kelet-Kínában, mert hogy emberi jogsértések áldozatai, súlyos jogsértések áldozatai, és nem, a, a börtönökben nem kapnak orvosi ellátást a fogva tartottak. Második kérdésem Törökországhoz kapcsolódik. Ön és Füle úr júliusban jártak Törökországban. A stratégiai párbeszéd folytatása érdekében rendkívül fontos ez, ám Ciprus ügye. Mindenhol beleütközünk a ciprusi problémába. Mit tesznek annak érdekében, hogy a feleket segítsék a megoldás irányába, mert hogy nagy szükség van, nem csak Ciprus érdekében, hanem a szélesebb körű kapcsolatrendszer és a Törökországgal kapcsolatok ügyében is. Köszönöm szépen! Sáke képviselő következők másfél percben. Thank you, President, High Representative. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. A hétfői tanácsülésen egy iráni szankció csomagot hivatalosan is elfogadtak, és ezek célzott szankciók, amelynek az a célja, hogy megakadályozza a nukleáris fejleményeket. Ez azt jelenti, hogyha célkitű, célzott szankciókról van szó, hogy pontos ö, célokat határoztak meg. Azt hallottuk azonban, hogy az Európai Unió tudtán kívül ö, történtek szállítások, és energia cégeket ö, arra ösztönöztek, hogy alkut kössenek, és ezek túlmennek az iráni szankciókon. Ez pedig oda vezetett, hogy az irániak nem tudtak újra, újra tölteni gépeiket a, a reptereken. Ugyanakkor az Európai Uniós szankciók a preambulum értelmében azt mondják ki, hogy az olaj és a gáz importot ez nem érintheti, a kifizetési kötelezettségek fényében hogyan gondolkodik erről, mennyiben érinti ez az európai vállalatokat, és fölveti ezt a kérdést, fölveti -e ezt a kérdést a következő csúcs találkozó alkalmával. A nukleáris kihívás kérdésében azt hiszem, hogy az emberi jogi sértésekkel kellene foglalkozni, célzott szankciókat kellene foganatosítani, nem tudom, hogy erről mit gondol. Köszönöm. Strasser képviselő következik, másfél perc. Főmegbizott asszony, köszönöm. Világos nyelven beszél, nem csak nyilatkozatában, hanem a válaszaiban is őszintén fogalmazott. Úgy hiszem, ez jó együttműködési forma ami testületünkkel, és, és ezzel kapcsolatban Páncéri kollégámat is támogatom. A Líbia ügyben megfelelő tájékoztatást adtak nekünk, a szakbizottság is arra törekszik, hogy ezeket bizalmasan kezeljük. Én is az Egyesült Államokbeli november 20-ai csúcsról szeretnék beszélni. Én, mint a SWIFT ügyében működő árnyék előadó, illetve a PNR ügyben felelős előadó, kérem önt, hogy az adatvédelmi és, és állampolgári jogok kérdéseket az Egyesült folytatandó tárgyalás központjaként, súlypontjaként határozza meg. Van egy sor nehéz kérdés, a 14 dolláros beutazási költség, a SWIFT megállapodás, a PNR megállapodás, az adatvédelmi megállapodás általában problémás kérdések. Hallottuk, hogy az amerikaiak egy új törvény bevezetését tervezik, hogy a külügyminisztérium betekinthet majd a külföldi pénzátutalásokba, és hasonló dolgok. Ez eset, ezek ügyében az, önök tám- az öntámogatására van szükség, hogy ezeket súlyponti kérdésként kezelhessük az amerikai féllel szemben. Köszönöm. Tyler képviselő, másfél percet önnek is szorítottunk. Hvala gospod predsednik, se upravičujem za prej. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek a késésért, illetve azért, hogy nem voltam itt. Egy kérdést szerettem volna föltenni arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió milyen szerepet tölthet be az ENSZ való kapcsolatok során. Szeretném tudni, hogy milyen stratégiát követ, hogyan lehetünk sikeresebbek abban, hogy a saját igényeinket kielégítsük. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani önnek, és gratulálni hiszen diplomáciai sikerre jutott Tadics elnök úrral a koszovói állásfoglalás kérdésében a közgyűlésen, a koszovói határozat kapcsán. Azt szeretném javasolni, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy további késedelem nélkül meginduljanak a tárgyalások, semmilyen kormányválság, politikai válság nem akadályozhatja meg azt, hogy elinduljanak ezek a tárgyalások. Azt hiszem, hogy az ön autoritása itt nagyon fontos ebben a kérdésben. Ezen kívül egy kéréssel fordulok önhöz. Macedóniát nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen nem jó az ottani helyzet, befagyott konfliktussá válik lassan ez az ügy, és potenciálisan destabilizálhatja minden eddigi eredményünket a Nyugat-Balkánon. Arra kérem tehát, hogy mindenképpen figyeljen oda erre a problémára. Köszönöm. Honorevole Köszönöm. Kampel képviselő másfél percben. Eston asszony, ön most nevezte ki az első EU-s nagykövetet az USA-ban. Ő az első az eu nagykövetek sorából, abból a 7000 személyből, akiket igen magas fizetéssel illetnek. Szerintünk ez egy pazarlás, ugyanis már van egy nemzeti tagállami szintű diplomáciai szolgálat, tehát ez egy szükségtelen duplikáció. Az Európai Unió a Montevideói Egyezményhez kötődően a nemzetállamok szuverenitásának feladását készíti elő. Vajon létrejönne majd valamikor az e- Egyesült Európai Unió? Köszönöm. Utolsó felszólaló, másfél percben, Jatemaki képviselő. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok önnek. Tisztelt főmegbízott asszony, és sok sikert kívánok önnek. Szeretnék visszatérni az afganisztáni kérdésre, az Európai Unió afganisztán politikájára. Mi a jelenlegi helyzet a polgári területen tett eh, erőfeszítések kapcsán, a rendőri felépésre gondolok, megfelelő itt a kapacitás, és hogyan lehetne elérni, hogy a tagállamok eh, több eh, nagyobb mértékben hozzájáruljanak az erők bővítéséhez. Tudom, hogy nem önfelelős a katonai fellépésekért, mégis szeretnék egy-két szót hallani arról, hogy mi az, amit elérhetünk, mielőtt ki lépünk ebből az országból. Köszönöm. Grazie. Onore. Köszönöm. Most pedig Keti Eston kapja meg a szót 10 percben. Thank you, Mr. President. Um, Madam Hautala. Köszönöm szépen. Jetele asszony, ön is utalt arra, hogy további információt szeretne kapni, és ezt hallottuk ugye Penzeri úrtól is. Ami a stratégiai partneri kapcsolatokat illeti, a kínai csúcstalálkozón szóba kerültek az emberi jogok, illetve minden egyes tárgyaláson szóba kerül ez az ügy, és ugye rendszeresen találkozókat tartok a kínai látogatásaim során, mindig szóba kerülnek az emberi jogi kérdések létfontosságú ez, központi eleme a feladatunknak, nem csak Kína tekintetében, ez egy úgynevezett polgári veszélyt jelent a szolgáltunk számára, és komolyan, ezt komolyan gondolom. Nagyon fontos, hogy felkaroljuk az emberi jogi tevékenységeket, az emberi jogok kérdését intézményes szempontból, és nagyon fontos külön dialógusokat folytatni a partnereinkkel ebben a kérdésben. Máskor azonban ez inkább az általános eszmecsere részét kell, hogy képezze. Fontos az, hogy ne hagyjunk szem elől, ne, vesz, ne hagyjuk szem előtt veszni ezt a kérdést. Tehát mindenképpen része kell, hogy legyen a tárgyalásoknak. Egyértelmű és elkötelezett megközelítésre van szükség az Európai Unió részéről, amelyet megfelelően értenek, értelmeznek, és előrelépés is történik ebben. Azt akarjuk, hogy történjen valami, nem csak üres szavakat akarunk kimondani, hiszen a retorika a szép és jó, de engem sokkal inkább az érdekel, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani. Így a saját személyes munkám prioritásait szeretném kialakítani a jövőre nézve, és ahogyan ön is tudja, szívesen várok ezzel kapcsolatban megjegyzéseket önöktől is. Jönnek a asszony, elnézést kérek, ha rosszul állítom ki a nevét. Jelenleg eszmecsere történik az Európai Védelmi Ügynökség kapcsán. Ön is tudja, hogy ki lesz a kinevezett. A kinevezés a héten megtörténik. Helyettes, igazgató helyettest is ki kell neveznem, ez is egy nagyon fontos feladat, és ez a kinevezés is meg fog történni. Most nem fogok a Wikileaks-el kapcsolatos megjegyzésre kitérni, meghallgattam azt, amit az Egyesült Államoktól hallottunk ebben a témában, és természetesen ezzel kapcsolatban mindenképpen további nyilatkozatokra lesz szükség. Boszkurt asszony Törökországra és Ciprusra kérdezett rá. Ugye nem foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy Ciprus, mint tagállam, tehát ezzel a kérdéssel nem foglalkozom, illetve azzal sem, hogy itt ezeket a politikai kérdéseket megoldjuk. Azonban az őket érintő kérdésekkel foglalkozunk, például a Törökországgal folytatott eszmecsere során, illetve az Európai Unió-NATO tárgyalások során. Erre a kérdésre odafigyelek, nagyon fontosnak tartom, hogy ezt már hangsúlyoztam. Egyrészt vannak gyakorlati módok, ahogyan segíthetünk a helyszínen levőknek, illetve vannak tágabb politikai kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. Törökországgal való kapcsolatok során, különösen a külügyminiszterrel való eszmecsere során hangsúlyozom, hogy egy átfogó állásfoglalásra van szükség, amely megoldást hozhat a ciprusi nép számára is. Sárki asszony Irán kérdezett rá, illetve az ezzel kapcsolatos szankciókra, és arra, hogy ez mennyiben érinti a lakosságot. Nos, ezeket a szankciókat megpróbáljuk, ahogy már korábban is mondtam, nagyon hatékonyan, célzottan kialakítani, vállalkozásokat érintsenek ezek, amelyeknek, amelyekkel nyomást gyakorolhatunk Iránra, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön. Abádi asszonya, beszéltem emberi jogi kérdésekről és a szankciók és az emberi jogok kapcsolatáról, úgyhogy köszönöm a megjegyzését. A szankciók célja, már ami a gazdasági szankciókat illeti, elég egyértelmű ez. A kettős megközelítés részét képezi az, hogy előrelépés történjen a tárgyalások során, és valahogy megoldódjon ez a helyzet. Olyan megoldást szeretnénk tartani, kialakítani, amely biztonságot hoz az Irán népe számára, de ugyanúgy a régió számára is. Ez a célunk, és erőfeszítéseket teszünk ennek érdekében. Strásze asszony, köszönöm szépen. Strásze úr, köszönöm szépen kérdését illetve azt is megígérem önnek, hogy egyre pontosabbak lesznek a válaszaim a SWIFT-re kérdezett rá, tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal, és tudom, hogy nagyon fontos ez a kérdés számukra. Nem csak a megállapodás tekintetében, hanem abszolút értelemben is nagyon fontos ez az Európai Parlament számára. A nagykövet úr aktívan részt vett abban, ennek a folyamatnak az előre mozdításában, és konkrétan is fölmerült ez a kérdés a tárgyalások során. Ezt mindenképpen fontosnak tartom, hiszen az Egyesült Államok érdeke is ez, és szeretnék megtudni, hogy milyen módon adhatnak információt, mely ennek a legjobb formája, és milyen részletekre van szükség. Remélem, hogy pontosan ez történik, hogyha ön úgy gondolja, hogy további lépéseket kell várnunk tőlük, akkor kérem ezt hozzá tudomásomra. Tudják, hogy milyen aggodalmaink, aggájaik vannak, aggájaink vannak, és megpróbálnak ezekre reagálni. Tyler úr, az ENSZ az ezzel kapcsolatos követelményeink. Ez volt az önkérdésének a lényege. Nos, azt hiszem, hogy az ENSZ kapcsán jelenleg arra összpontosítunk, hogy hogyan érjünk el egy olyan helyzetet, ahol megfelelően kommunikálhatunk egymással. Hiszen jelenleg most a lista végén vagyunk. Ez a Lisszabon előtti korszak utóíze, nagyon sok ország és a 27 tagállam is azon van, hogy hallassuk hangunkat. Azért, mert a legnagyobb donorok vagyunk, a legfontosabb donorok, eh, az ENSZ-el együttműködünk, és nagyon aktívak vagyunk a világban is. Ezért fontos, hogy egy átfogó megközelítést alkalmazunk az Európai Unió részéről. Remélem, hogy ez fog bekövetkezni, és eh, reméljük, hogy ezt eh, láttatni is tudjuk. Igazából munkánknak ez a lényege, ez a lelke az ensz való kapcsolatok során. Természetesen folyamatos a kapcsolat. Banki Moon főtitkárral nagyon gyakran találkozom, és mindig megbeszéljük, hogy milyen területeken tudunk együttműködni, illetve a helyetteseivel is rendszeres kapcsolatokat ápolok. Köszönöm szépen a Szerbiára vonatkozó megjegyzését és Tadics úr érdemeit kell dicsérni, nem, ez része, az eredmények a párbeszédnek köszönhetőek. Mm, a múlt héten látogatást tettünk ebben a régióban, és Hillary Clinton asszony is rámutatott arra, hogy megfelelő, megfelelően haladnak a párbeszédek. Tudom, hogy itt egyensúlyra van szükség, és fontos az is, hogy éreztessük, odafigyelünk erre a területre, és ápoljuk a kapcsolatokat. Nagyon remélem, hogy, hogy itt előrelépést érhetünk el. Hiszen Macedon volt Jugoszláv köztársaság fontos számunkra, de a legfontosabb az, hogy Görögországgal is megfelelő haladjanak a tárgyalások. Reméljük, hogy hamarosan megoldást sikerül találni a kérdésekre az európai jövő rendkívül fontos számukra. Kambul úr, ellenvetése kell, hogy éljek, nem pazarlás az, amit teszünk. Példát is szeretnék mondani az előző mandátumomból. Amikor kereskedelmi megállapodást kötünk 27 ország nevében, akkor mind a 27 ország részt vesz ebben a tárgyalásban, tehát mindenki rámutathat arra, hogy milyen érdekeket képvisel. Így jobb lesz a megállapodás, jobb lesz az egyezmény azért, mert sokkal hatásosabban léphetünk fel, ha 27 ország nevében szólunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos körülmények között, ha 27 ország nevében szólunk, akkor hatásosabb eredményt érhetünk el. Például a közelkeleti folyamatok kapcsán ilyen minőségünkben nagyobb nyomást gyakorolhatunk, és nagyobb a lehetőségünk arra, hogy, hogy megmutassuk, elkötelezettek vagyunk a béke megvalósításában. Tehát nem arról van szó, hogy az, a tagállamok egyéni lehetőségeit elvesszük, megfosztjuk őket ettől, hanem inkább közös hangot próbálunk kialakítani. Tehát itt eltér a véleményünk. Jöttem neki asszony Afganisztánra, kérdezett rá, ütemterve, exit stratégiára, Nos, ebben a kérdésben szeretnénk meggyőződni arról, hogy megfelelő és jó legyen az itteni misszió. Egyértelműen látjuk a célkitűzéseinket, és a máshol végzett munkához kapcsoljuk az itteni fejleményeket. Petreus tábornokkal is beszéltünk erről. Azt hiszem, hogy itt valóban vívmányokról beszélhetünk, és van jövőképünk. Nagyon jó dolgok történnek jelenleg ezen a területen. Fontos, hogy, fontos, hogy nagyobb szerepet vállaljunk, és erre fogok központosítani a következő hetekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az utolsó kérdéskör következik. Dávid képviselő kezdi a sort. a Maserek delegáció elnökeként. Barneza premi. Köszönöm szépen. Eston asszony. Én önből szívesen csinálnék külügyminisztert, tehát örülök az ön kinevezésének. Úgy tűnik, hogy az, az eszmecserénk egyre és egyre elmélyül, úgyhogy azok a kritikák, amelyeket megfogalmazunk, akár én magam is, inkább a tagállamoknak szólnak, mint önnek. Nos, hát először is gratulálni szeretnék ahhoz, hogy tegnap sikerült Jordániával aláírni a társulási megállapodást. Ezzel kapcsolatban esetleg, illetve a halál büntetéssel kapcsolatban elmondaná -e véleményét. Úgy gondolom, hogy a Saddam Hussein kormányban Tarik Aziz azt a szerepet töltötte be, amelyet nekünk is védenünk kell, tehát ezért is lenne fontos az, hogy kinevezzük azt az öt ö, nagykövetet, aki, amely, akik ö, az öt még ki nem nevezett országba kell, hogy utazzanak. Az egyik ilyen Szaudarábia. Páncéri úrral is egyetértek. Hétfőn fogok Libanonba látogatni, és addigra jó lenne, hogyha egy európai kikristályosodna egy európai álláspont Libanonnal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Hajzer úr, másfél perc. Véterin. Fő megbízott asszony. Én is szívesen szólítanám külügyminiszternek önt, mert Európai Parlament gyanánt öntudatosan kell fellépnünk, akár külügyminiszterünként nevezve. A nyugat-szaharai konfliktusról és a Marokkóval kapcsolatban szólalnék fel, nem csak azért, mert időszerű ez az ügy, hanem azért is, mert évtizedek óta a a közösség szemet hunyt e konfliktus felett, és csak akkor lépett, amikor elviselhetetlené vált a probléma. Európa humanitárius segélyt nyújt a térségben, különösen az ENSZ révén. Mi, európai közösségként, nagyobb felelősséget kéne vállalnunk a nyugat-szarai konfliktusban, hiszen a határaink közvetlen közelében van ez a konfliktus, és ott kétségbe esett, kétségbejtő helyzetben élnek az emberek, akiknek nincs lakása, nincs munkája, szeretnének ehhez hozzájutni, szeretnének a, a, az energia, a, a természeti kincsekhez hozzájutni, például a hal, halállomány halászatához a nyugat-szaharai vizekben, tehát itt kicsit erősebben kéne fellépnünk, mint pusztán segélyeket nyújtani, humanitárius segélyt nyújtani. Miképpen képzeli el Európa erősebb szerepvállását a konfliktus kezelésében? Grazie, onorevole. Köszönöm. Péter a képviselője, szó másfél percre. Postvana gospa podpredsednica visoka... Köszönöm. Akkor Eston Itt ülök, fő megbízott asszony. Történelmet és földrajzot hallgattam annak idején, és úgy vélem, hogy már most több tudással bír ezekben a tudományokban, mint én. De még az egész földgolyót nem utaztuk körbe. Én most Közép-Ázsiába hívnám a kirgizisztáni helyzetet taglalandó és a tajikisztáni új feszültségeket. Az Európai Unió nagyszerű képviselővel bír a térségben Pierre Morello szemében, akinek azonban nincs elég politikai támogatottsága, nem tudja a politikai akaratot megjelenteni. Ön tervezett további lépéseket Közép-Ázsiában az új feszültségek orvoslására? Terveznek-e új fejlesztési lépéseket megtenni? És mi lehet Oroszország szerepe ezekben a konfliktusokban? Köszönöm. De úr következik másfél percben. Madame Ashton, Köszönöm szépen. Itt vagyok. Mindig nagy örömmel hallgatom ön asszony, azonban ami Afganisztánt illeti, egy kicsit kisé éhes maradtam. Tudom, hogy nem lehet mindennel foglalkozni, de azért vannak prioritások is az Európai Unió számára, ilyen természetesen a közel-kelet, de Afganisztán is ilyen prioritást kell, hogy képezzen. Nos, hogyha megnézzük, hogy kilenc évvel a háború kezdete óta a legkevesebb, amit mondhatunk, az az, hogy egyáltalán nem kielégítőek a szeredmények, Az afgán emberek igazából megszálló erőként értékelik az ottani hadseregeket, és rengeteg a polgári áldozat, gyakorlatilag napri, napról napra növekszik a számuk. Rengeteget ö, fizetünk az újjáépítésért, és ugyanakkor fizetjük a katonákat is, de ugyanakkor az a NATO az, amelyik aztán a döntéseket meghozza. Tehát el kellene gondolkozni azon, hogy legyen végre egy európai stratégia Afganisztánnal kapcsolatban, és ez azt is jelenteni, hogy nem kell mindig megvárni azt, hogy mindenben egyetértünk 27 tagállami szinten, ehhez ugyanis még azt hiszem egy picit várnunk kellene, de mégiscsak Afganisztán kapcsán bátornak kellene lenni. Uh, onorevole Kukan per un minuto. E Kukan képviselő. della delegazione. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ashton Báronő Üdvözlöm Önt! Mindannyian nagyon örülünk annak, amikor ön jól van, tehát reméljük, hogy jól van. A Nyugat-Balkán kérdésében nem említettük meg Bosznia-Hercegovina témáját. Tudom, hogy ön személyesen is érdeklődik ez iránt, az ország iránt. Nem tudom, hogy van-e új stratégiája, új gondolatai, új ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan segíthetjük ezt az országot. Azért kérdezem, mert szeretnénk segíteni önnek, abban, hogy ezek az esetleges új taktikák gyümölcsöt hozzanak. Irán. Kicsit másképp fogalmaznék, kettős megközelítést említett. Ehhez azonban dicséretre, illetve szankciókra is szükség van. Nem tudom, hogy elég, ha mézes madzag, nem tudom, hogy elég szankciók, elegendő szankciók vannak-e, és megfelelően alkalmazzuk-e őket. Kipér. Köszönöm, Mirszki képviselő, másfél percben. Paldies priekšsēdētājkungs. Ļoti īsi. Godātais kundze. Köszönöm, rövid leszek. Üdvözlöm én is Önt. Főmegbizat asszony. Ön, ön mely elevek irányítják tevékenységében, amikor kinevezi a külügyi szolgálat új nagyköveteit, az új delegációvezetőket. Hiszen Lettország és Észtország nem kapott képviseletet megfelelő mértékben az európai diplomáciai szolgálatban. Szerintem ez nem jó gyakorlat. Hogyan korrigálják majd ezt a hibát? Honorevole Brandner, un minut. Brandner képviselő. Yeah, thank you first, uh... Köszönöm szépen. Eston asszony, én is üdvözlöm Önt. Szerettem volna egy korábban felvetett kérdéssel kapcsolatban én is kérdéseket feltenni. Nagyon örülök annak, hogy ön a konfliktus megelőzés és békeépítés terén letette a voksot. 120 új helyet teremtett a külügyi szolgálatban erre. Nagyon remélem, hogy szinergiákat tud majd kialakítani, ugyanis azt szeretném látni, hogyha megfelelő struktúra alakul ki, magas szintű mediáció mellett. Az egyik legfontosabb az lenne, hogy áramvonalasítsuk a a békeépítést, és olyan emberekkel tegyük ezt, akiknek tudásuk van, szakértelmük ebben, és tapasztalatuk. Ami Szomáliát illeti, volt ott egy probléma. Az Európai Uniónak van egy katonai képző programja, missziója, és nagyon gyakran elég szörnyű helyzet alakul ki, mert úgy néz ki, hogy az Európai Unió egyrésztről az ellenzékieket támogatja, illetve képzik, és közben például a német kormány épp a, a helyi kormány erőket támogatja. Afganisztánban és Iránban a zsoldos katonák helyzete is egyre aggasztóbbá válik. Nekünk arra van szükségünk, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban legyenek jogszabályok, amelyekre vissza tudunk utalni. Szerintem eljött az ideje a vita megkezdésének. Elnök, köszönöm szépen, de Kejzer képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Mário David Tarikazizzal kapcsolatban egy kérdést tett fel. Nagyon sokat vitáztunk az iraki háborúról annó, de talán végre eljött az ideje annak, hogy végre zárjuk le ezt az ügyet. Tarik Aziz és két másik személy felakasztása ö, Az iraki háború esetében meg akartuk akadályozni a háború kitörését, de ez mégsem sikerült. Ez a személy két infarktuson esett át, 70 éves, és ha az Európai Unió hagyja, hogy őt kivégezzék, nos, hát akkor ez azt hiszem, hogy humanitárius szempontból elfogadhatatlan. Tehát azt szeretném kérni Eston asszonytól, hogy lépjen közbe politikai területen, Ez egy szúta, síta, szunnita háború. Jó lenne, hogyha újabb drámákat elkerülnénk. Saddam Hussein egy borzalmas diktátor volt, őt felakasztották, de az biztos, hogy az ő felakasztásának képe nem tudta lecsendesíteni az iraki helyzetet, sőt. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem ismétlődne meg ez a helyzet. A lei le conclusioni. Köszönöm öné a lezárás lehetősége 17 óráig. Thank you uh, very much. Köszönöm. Megint a szó David úr, köszönöm a Jordániával kapcsolatos megjegyzését. Jó találkozva volt a Jordán külügyminiszterrel, szorosan együttműködünk a béke folyamatban bele. Azt is megmondhatom, hogy a volt iraki külügyminiszter Aziz ügyében ellenzem a halálbüntetést, személyesen is, mindig is elleneztem szenvedélyes álláspontom van, a halálbüntetés elleni álláspontom. Az iraki kormányal tudattuk ezt. Tudom, hogy még folyamatban van az ügy, közelről figyelemmel kísérjük. Más nem tehetek, mint hogy értetek önökkel és Veronikával. A GCC, a külügyi szolgálat ö, nagykövetei, meg a források ügyében, ugye fontos az, hogy elinduljon a szolgálat, és hogy, és hogy végre működésképes legyen és persze a delegációkra kell koncentrálnom, ők a, a voltak éppeni szolgálat. Mielőtt kiküldjük a delegációvezetőket, ez a legfontosabb. Panzeri úr is említette Libanont. Hát erről is kapnak majd tájékoztatást. Noé úr a Nyugat-Szahara kérdésében élt kérdéssel. Érdekes, hogy két képviselő is felvetette ezt az ügyet, ezért fontosak az ilyen találkozók nekem, mert így feltérképezhetem az önök gondolkozását, hogy a világ mely részeire figyelnek. Ugye körbejártuk a világot, talán inkább is, mint gondoltuk volna a találkozó elején. Az Christopher Ross ENSZ küldött munkáját kell támogassuk. E hónapban jár majd a régióban, ahogy én tudom, és talán talán egy formális találkozót is tudunk szervezni. Mindenképpen kapcsolatban leszünk és ha kérik, akkor, akkor közvetítem az önök üzenetét neki. Peterle úr. Az egész térképet lefettük, az egész világot körbejártuk tényleg. Köszönöm Pierre Morella kapcsolatos hozzászólását, egyetértek vele. Valóban nagy hatás gyakorol ránk munkájában, hatalmas munkát végez. Kirgizisztánban naponta kapcsolatban vagyunk, találkoztam az ENSZ-ben, az ENSZ közgyűlésében az elnökkel, az államelnökkel. Sok kérdésről tárgyaltunk, azon kérdések körülből, amelyek aggályosak számunkra. Igyekszük támogatást nyújtani, a világnak nagyon fontos része ez. Kazaksztánnal kapcsolatban is mondható, ez, meg kell nézzük, milyen eszközeink vannak, és ezek az eszközök mennyiben használhatóak hatékonyabban a térségben. Tudom, mit csinál Pierre, és támogatom a nevükben kifejtett munkáját. De Szarnez asszony, Afganisztán, a kockázatok vállalása. Azt hiszem, átgondolt kockázatokat vállalhatunk csak. Nem arról van szó, hogy én a 27 tagállam véleménye ellen érvelnék, hanem arról, hogy a tagállamokat olykor olyan tervvel kell segíteni, amely megfelelő. Ügeres Serkárkis kiváló munkát végez képviselőként, a tárgyaló partnerei is dicsérik őt, az afgán nőkkel való együttműködés fontosságát is hangsúlyoznunk kell, azt, hogy valóban vezető szerepet kapjanak az országban, és hogy ne hogy előrelépjen az ország, a közegészségügy, az oktatás, a gyermekoktatás, a intézményépítés, a jogállamiság útján. Itt ezeken áll vagy bukik Afganisztán jövője, és kézekkel legyünk, akár kockázatot vállalva is, hosszú távon segítve ezt a fejlődést. És ez nagyon fontos eleme lesz az afganisztáni kapcsolatos, Afganisztán kapcsolatos politikáknak a jövőben. Kukán úr, Bosznia-Hercegovina nagyon fontos, ahogy mondta is. Clinton külügyminiszter asszony tíz nappal ezelőtt járt a térségben, aztán Brüsszelben tárgyaltam is vele. Mindketten azt a nézetet valljuk, hogy most jött el az a fontos pillanat, hogy előrelépjünk a stratégiánkkal Boszniával kapcsolatban, támogatva az Európai Unió felé való tovább lépést. 39% volt a munkanélküliség legutoljára, rengeteg fiatalnak munkahelyre van szüksége, jövőképre van szüksége. A kormánynak erre kéne, kell koncentráljon, egy stratégiát kidolgozva. Mi kapcsolatban vagyunk velük, vannak gondolataink, ezeket ugye végig gondolom majd, mielőtt ki, nyilvánossá teszem őket, ám az, abban igazam, hogy világos jövőt kell meghatároznunk. Iránnal kapcsolatban kockaszukor meg ostor, van -e elég ostor a kezünkben? Afelől nincs kétségem, hogy a szankciók hatása valóságos, és remélem, ahogy többször elmondtam, eh, hogy eredménye járnak majd. A nagykövetek kiválasztásakor a legjobbakat igyekszem választani, igyekszem a földrajzi egyensúlyt is fenntartani, ám még csak az első kör zárult le a kinevezéseknek, egy sor nagykövetet örököltem. Most már tudom, hogy a, a, a tagállamok mire törekednek, és most tudok tárgyalni arról, hogy a földre az egyensúlyt hogyan tudjuk biztosítani a továbbiakban. De hát egy menetben nem tudok azonnal minden igényt kielégíteni. Az Európai Unió egésznek megjelentését meg a nemek közötti igényesség megjelentését vonatkozóan egy kis türelmet kérek még. Brandner asszony világosan újra és újra elmondja nekem, amit elmondott, és igaza is van ebben. A békeépítés és a megelőzés, a prevenció kell legyen, a zászló legyen, amelyet lengetünk az Európai Unió megjelenésekor. Hogyan lehet meglőzni a konfliktusokat, ha kialakultak, hogyan lehet újraépíteni a békét, hogyan tudunk közvetíteni. Szerbia, Koszovó jó példa erre, és igyekszem megfelelő embereket kijelölni is erre a célra. Azonban nem akarom megjelölni a, a szervezet egyes részeit, egyes célokra vonatkozóan, az egész szervezet működik az összes cél érdekében. A magánbiztonsági cégek ügyéről nem tudok, bár fontos kérdés a védelmi szakemberek képzése be kell tagolódjon a, a megfelelő módon, különösen a helyben. Köszönöm, hogy felvetette ezt. Nagyon fontos. De Kézer asszony kérdésére aztán válaszoltam, hogy mi történik Irakban a, Irakban a halálbüntetés tárgyában. Köszönöm. Köszönöm szépen a főképviselőnek nem csak a tartalmi válaszokat, hanem ezt a nagyon pontos útvarias stílust is. Számunkra fontos volt ez a mai, megváltó, ez a mai megbeszélés, de minden bizonyal ön is a kollégák véleményét tiszteletben fogja tartani, figyelembe fogja venni, és talán az ön kényes munkája során is hozzájárulhatunk valamivel. Bármikor szeretettel várjuk önt, akkor, amikor újabb fontos történések lesznek, bizonyára ez egyébként nem soká lesz, úgyhogy a mi hamarabbi viszontlátásra. Öt perc múlva folytatjuk az ülést. Uh, Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, nincsen olyan nagyon sok időnk. Kérem, hogy mindenki Thank you. foglaljon helyet. Abbiamo al... Nézzük akkor a napirendünket. Meghallgatás, korrupció ellenes harc a Nyugat-Balkánon címmel. Miért is kívántunk meghallgatást tartani ebben a kérdésben? Nos, hát azért, mert felmerül bennünk az, hogy mit is tehet az Európai Unió a korrupció ellenes harc területén, legközelebbi szomszédsági területeinken. Igen gyakran foglalkoztunk az Európai Uniós integráció perspektívájával, de hát ugye a jogállamiság egyik legfontosabb követelményünk, és ezért koherensen kimondtuk, hogy a demokrácia fejlesztése, illetve a gazdasági fejlődés alapvető feltételei az Európai Unióhoz való csatlakozásnak, és természetesen ezen sorba illeszkedik a korrupció elleni küzdelem is. Nagyon sok előrelépés történt már, korrupció ellenes harcban. Egyes országokban ez jobban megy, máshol kevésbé, itt-ott nagyobb problémák vannak, mint máshol. Szervezett eh, bűnözés elleni harc területén ez még inkább megmutatkozik, és ezen felül azt is kiemelhetjük, hogy a korrupció ellenes harcban mikor is sikerült elérni sikereket? Hát akkor, amikor multidisciplináris megközelítést alkalmaztunk, tehát kormány, civil szervezetek, gazdasági élet szereplői együtt próbálták megoldani a problémát. Együtt, oldo- együtt állítottuk fel az eljárási folyamatokat, és így tovább. A korrupció elleni küzdelem nem egy egyszeri feladat, itt egy állandó folyamatos gyógyító tevékenységre van szükség, és állandó motiváció mellett lehetséges ez csak akkor, hogyha megfelelő eredményeket szeretnénk elérni. Hozzá akarunk járulni most ehhez az erőfeszítéshez, és ezt úgy tesszük meg, hogy meghívtunk fontos szakértőket, akik jól ismerik ezt a régiót, hogy velük regionális és európai perspektíváról beszéljünk, illetve a korrupció ellenes küzdelemről a nyugat-balkáni országokról van. Próbáljuk meg megismerni ezt a problémát, és felvenni ellene a harcot. Ugyanis enélkül az Európai Uniós csatlakozás nem megvalósítható. Tázsevá asszony fog először felszólalni, aki a Zero Corruption Macedónia szervezettől jött. Ő az egyes országok fellépéséről fog beszélni. Aztán Kalovics asszony következik, amely a Mans Montenegróból érkezett, és ő a montenegrói helyzetről fog beszélni. És azután Dervisi úr, aki az albán helyzetet fogja ismertetni. Tehát ebben a sorrendben fogunk akkor eljárni. Kérem, hogy mindenki 10 percben foglalja össze valóját. Tazeva asszony következik. Thank you, Mr. Albertini. Allow me to... Köszönöm szépen, Albertini úr. Először is köszönettel tartozom azért, hogy meghívtak, és itt előadást tarthatok. Remélem, hogy a prezentációm, illetve a kollégáim előadása is valóban hozzájárulnak majd ahhoz, hogy szélesebb körű ismeretekre tegyenek szert a, régió korrupciós kérdését illetően. És akkor azonnal hozzá is fognék a prezentációmhoz. Azt hittem, hogy nem áll rendelkezésemre a PowerPoint, de rájöttem arra is, hogy igazából önmagukért beszélnek ezek a, ezek a képek, ezek a grafikák, és ezt be is mutatnám. Először is utalnék arra, hogy hogyan is látjuk a korrupciót hogyan alakul a korrupciós index, ezt tegnap hozták nyilvánosságra a nyugat-balkáni térséget illetően. A következő rangsorolás született, Macedónia és Horvátország a 62. helyet foglalja el, Montenegro a 69-et, Szerbia 78-at, Albánia 87-et, Bosznia és Hercegovina pedig a 91. helyen áll, Koszovó pedig 110. helyre került, első alkalommal vett részt a besorolásban. Mindegyik ország előrébb került a rangsorban, de ez az index pontokat, pontokat illetően nem volt annyira jelentős. Ez az úgynevezett percepciós index, tehát az indexpontokat kell figyelembe venni, Macedónia 9 helyet került előrébb, a 72. helyről a 62. helyre. Ez nem jelentős előrelépés, hiszen csak 3,3 indexponttal került följebb. Az Európai Uniós tagállamokat is megvizsgáltuk. Törökországgal összevetve, amely ugye tagjelölt ország, és azt látjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok között is vannak olyanok, amelyek a korrupciós percepciós indexet illetően alacsony helyet foglalnak el. 2007, 2008, 2009 és 2010 tekintetében ez a grafikon mutatja, hogy hogyan alakult a percepciós index. Előrelépés történt, különböző színnel jelöltük a különböző éveket, 2007 sötétkékkel van jelölve, 2010 pedig világos kékkel. Látható, hogy a régió mindegyik országa fejlődött ebben a kérdésben, illetve a korrupciós percepciós index előre, index kérdésben előrébb lépett. A Transparency International értékelése szerint történt előrelépés mindegyik országban a korrupció kérdésében. A Transparency International még két eszközt, még egy eszközt alkalmaz, ez pedig a globális korrupciós barométer. A CPI-vel ellentétben a globális korrupciós barométer az empirikus adatokra támaszkodik. A viktimológiára, amelynek módszertani alapja az, hogy az interjú alanyokat megkérdezték, megpróbálták őket megvesztegetni, illetve a család tagjaik között van-e olyan, akit megpróbáltak megvesztegetni, vagy valamilyen e, pénzösszegeket voltak kénytelenek kifizetni. Nos, ez a kutatás, ennek az eredménye eltér a CPI eredményétől, Azért, mert a, ez az eszköz a percepcióra vonatkozik a CPI, a barométer pedig a személyes tapasztalatokat vizsgálja. Az első ö, fólián azt látjuk, hogy az emberek mennyiben gondolják azt, hogy a kormányuk hatékonyan lép fel a korrupció ellen. És itt a legnagyobb bizalmat a macedóniaiak szavazták meg. Ők úgy gondolják, hogy a kormány elég jó eredményeket él, ér el a korrupció elleni harcban. Bosznia és Hercegovina érte el a leggyengébb eredményeket, és látható itt Horvátország, illetve Szerbia értékelése, bizony ez is elég alacsony. Hogyha megnézzük a különböző kategóriákat, a politikai pártok, a vállalkozás, a magánszektor, a köztisztviselők, kategóriáját, illetve a bírósági, a bíróság kategóriáját, akkor azt látjuk, hogy majdnem, hogy egy jellemző minta alakul ki a grafikonokon. Ez pedig a következő. A politikai pártokat érinti a korrupció. bosnia hercegovina E, e, lakosai, illetve Szerbia lakosai úgy gondolják, hogy a politikai pártok korruptak, e, Horvátország és Koszovó gyengébb eredményt, tehát a leggyengébb eredmény pedig Törökország. Ugyanezt látjuk a vállalkozás és a magánszektorban, Boszniában úgy gondolják, hogy nagyon korrupt ez az ágazat, ugyanez a helyzet Horvátországban, Szerbia a következő, majd Macedónia, majd Koszovó. Ami a köztisztviselőket illeti, nekik sem szavaztak bizalmat Boszniában és Horvátországban, következő rangsorban Macedónia. Azt látjuk, hogy ugyanez vonatkozik a bírói körre. Itt is korrupciós problémák merülnek föl. és azt látjuk, hogy ez a probléma nem számít jelentősnek Törökországban. Aztán nagyon érdekes a következő kérdés. Hajlandóak -e az emberek többet fizetni azért, hogy korrupciómentes céggel legyen dolguk? Most azt látjuk, hogy Koszovó ö, fizetne a legtöbbet, és Törökország a legkevesebbet illetve látható, hogy hol szerepel Bosznia és Hercegovina. Ez a globális korrupciós barométer eredménye, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól vázolja azt, hogy hogyan látják az országok lakosai a korrupció problémáját, illetve összehasonlítási alapot is ad ez. Más tanulmányok is készültek ebben a régióban, a bűnözés, illetve a korrupciós témájában, a nyugat-balkáni térségében, az egyik az UNODC Balkán tanulmány, 2008-as tanulmányról van szó. Ez szerint a tanulmány szerint a hagyományos bűnözési szint csökken a régióban. Egyetlen egy problematikus bűncselekmény van, ez pedig a korrupció és a gazdasági bűncselekmény. Tehát erre az eredményre jutott az ENSZ ODC Balkán tanulmánya. Nagyon nehéz mérni ezeket a bűncselekményeket, de van két olyan terület, ahol nagyon magas szintű a viktimizálódás, a vesztegetések kifizetése, illetve a fogyasztói csalás. A legfrissebb tanulmányok azt mutatják, hogy a lakosság továbbra is vesztegetésekről számol be, tehát nem beszélhetünk arról, hogy ez a probléma eltűnőben lenne. Nézzük, hogy milyen lépéseket foganatosítanak az országok. Nos, nagyon sok eredményt látunk ezen a területen. Azt mondhatom, hogy a nemzetközi együttműködés eredményeképpen az Európa Tanács tagság következtében, hiszen ezek az országok mind tagországok, és ezen kívül nagyon sok nemzetközi tevékenységben vesznek részt, különösen a társulás és integrációs folyamat megindulásának következtében nagyon sok erőfeszítés történt arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokat harmonizálják a korrupció területén. Azonban azt láthatjuk, hogy a 2007. novemberi jelentés, illetve a 2009-es jelentés rámutat arra, hogy Brüsszel kritikával illeti a széleskörű korrupció problémáját, illetve a bírósági hiányosságokat. Vannak országon belüli tevékenységek, például a jogszabályok harmonizációja megtörténik minden egy, egyes országban, amely az unkak egyezményt aláírta, új törvények születnek, olyan törvények, amelyek esetleg nincsenek életben a különböző Európai Uniós országokban, vagy nem mindegyikben, de a Nyugat-Balkán térségében igen. Korrupciós stratégiák alakultak ki, ezek elég fejlettek, és ezeknek a felülvizsgálata van folyamatban jelenleg, sokkal inkább a célkitűzésekre összpontosítanak a korrupció ellenes harc során, illetve a különböző típusú fellépésekre. Ez jellemző vonás a Nyugat-Balkán térségében. Vannak korrupciós testületek mindegyik országban. Különleges korrupcióellenes ügynökségek működnek minden egyes nyugat-balkáni országban, Szerbia, Macedónia, Koszovó esetében ezek az ügynökségek eh, külön jogszabályok eredményeképpen születtek meg, és függetlenek. Montenegróban eh, kormányrendelet eredményeképpen jöttek létre. Itt is fölmerült a reform kérdése. Ezen kívül az uszkok, eh, ott is meg kell említeni Horvátország tekintetében. Ezek a korrupciós testületek tehát fölálltak, léteznek, azonban az a gond velük, hogy nincsen kellő támogatás, anyagi támogatás, és más intézmények kell való kapcsolatuk sem kielégítő, a parlamenttel való kapcsolattartás is hiányos. Ennyit a jogalkotási reformokról. A legnagyobb probléma, amely benne van az Európai Uniós jelentésben, a megvalósítás hiányára mutat rá. Ez tehát a legsúlyosabb gond. Jogszabályok megvannak, de nem foganatosítják őket. A civil társadalom még mindig nem rendelkezik kellő anyagi forrásokkal, és nem, nem tudják támogatni a korrupció ellenes tevékenységeket. Mindenképpen fontos, hogy a jogállamiság fenntarthatóságát biztosítsuk ezekben az országokban. Ennek egyik módja a közös megvalósítás, az Európai Uniós integrációs folyamat, illetve az UKAK folyamatát kell itt megemlítenem. Köszönöm szépen. Grazie, dottoressa. Molto... Köszönöm szépen. <clears throat> Nagyon érdekes volt a felszólalása, és még nagyjából bele is fért az idő korlátok közé. Kálovics asszony következik. Ha lehet, 10 percre próbálja meg összefoglalni. It is my... Köszönöm. Nagy öröm, hogy itt lehetek körükben. Vene Kalavics vagyok Montenegróból. A kormányom szerint a kormányom és az állampolgár honfitársaim érdeke ellen dolgozom, míg az honfitársaim a, jobban bíznak bennem, mint bármely politikusban az országban, mutatják a közvéleménykutatások. Montenegró részben nagyon hasonlít, részben nagyon különbözik a többi nyugat-balkáni országtól. Egyetlen ország Montenegró a térségben, mely a kommunizmus után nem váltott kormányt még mindig ugyanaz a kormányzati struktúra van hatalmon két évtized óta. Bár ez volt eddig a legjobb kormány, és a leg, ha még a legőszintébb politikusaink volnának, és a legerősebb ellenzékünk, és a legjobb civil társadalmunk volna, még ha, még ha minden jól menne, akkor is kicsit korumpálódott volna egy kormány húsz év alatt, különös tekintettel a háborúra és a szankciókra, amelyek sújtották országomat, és olyan dolgok is megjelentek az országban, mint a fegyverkereskedelem, emberkereskedelem, cigarettakereskedelem, szervezett bűnözés is felütötte a fejét. Mindez megtörtént volna még egy jó kormány mellett, és ám az, hogy 20 éve nem volt kormányváltás, és hogy nem történt meg a szétválasztás a végrehajtó szerveknek, a rendőrségnek, a hírszerzésnek, meg a szervezett bűnözésnek, és hogy az állami struktúrák részt vesznek a, a csempészésben, elképesztő. Egyetlen ország sincs a világon, ahol ugyanaz az elit van hatalmon, és folyamatosan részt vesznek. Ugye sehol sem látható az, hogy az a kormány által létrehozott csempészeti, csempésző struktúrákat ugyanaz a kormány lebontaná. Holt ez volna a feladata. Látható, hogy ezeket a csatornákat továbbra is használják, és az az Európai Unió a Bizottság országjelentése szerint Montenegro a narkotikumok csempészetének is jelentős tranzitországa maradt. Montenegro annyiban is sajátságos, ahogy kollégám is említette, miután lehetőségünk volt az Európai Bizottság kérdőjévére válaszolni, növekedett a korrupció láthatósági indexe ez nem illeszkedik a tényleges reformok eredményével. Montenegro a régió egyetlen országa, ahol, ahol romlott a korrupció megítélése, vagy a korrupciós mutató az elmúlt időszakban. A Without Borders én, felmérés szerint romlott a sajtószabadság. 24 helyen csúsztunk vissza az index listán a sajtószabadság értékelésében. Aztán azt is elmondhatnám, hogy mond, Montenegro az egyetlen ország az EU integrációs folyamatában, ahol az EU, aki lefordít, lefordított változatát titokban tartják, még a parlamenttel is sem tudatják. A élet magát is titokban tartják a kormányzati szervek, ugyanakkor sikerült megkapnunk a válaszokat, és kiderült, hogy miért tartott a a titokban a kormány ezeket a válaszokat, mert hogy nem említik meg, hogy, hogy zaklatják a sajtót, hogy, hogy megtámadnak sajtómunkásokat, hogy brutálisan, brutális hazugságokkal nevetséges válaszokat adtak az a bizottság kérdőívére. Amikor megkérdezte a bizottság, hogy mennyi pénz jött be a privatizációból és mire használták, azt mondták, hogy ebből a vállalatból ennyi, abból a vállalatból annyi, de azt nem mondták meg, hogy mire használta a kormány. Akkor a bizottság megint megkérdezte, mire használták a privatizációs bevételeket megint felsorolták, ennyi pénzért erre a vállalatra, ennyi pénz meg azért. Harmadszor kérdezte a bizottság, igen, de mit csináltak a bevételekkel? Akkor azt mondták, ó, már erre válaszoltunk. Úgyhogy Hát ezért tartott a titokban a kormány, a montenegrói kormány az EU kérdőjével adott válaszait. Úgyhogy, és az a furcsa, hogy, hogy megúszszák az ilyenfajta kérdések adott nevetséges válaszokat, az, hogy, hogy bolondot csinálnak a nemzetközi szervezetekből. Csak azt mondják, hogy Bosz- Montenegro nem olyan nagy gond, mint Koszovó, vagy mint Bosznia, vagy mint Szerbia, mert hogy Montenegro nem tud kormányt váltani. Tehát Brüsszelből nézvést, vagy Washingtonban nézvést, azt mondják, hogy lám-lám, itt egy stabil kormány van. Hát bizony stabil a kormány, de ez nem jelenti azt, hogy legitim vagy jó kormány volna. Aztán egyre inkább gyakorlatra válik Montenegróban, hogy az EU integrációs folyamattal visszaélnek. Bármit kell csinálni, akkor már azt mondja, az EU kényszerít arra, hogy, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. Különös egyes beruházóknak külön elbánás biztosít a kormány, és azzal mentik ki magukat, hogy hát persze az aki miért csináljuk, meg a, a, a, azért írunk új jogszabályokat, hogy kedvezzünk. Aztán az Európai Bizottság ország jelentés elmondott, hogy ez a jogszabály nem illeszkedik az akiba, úgyhogy a, a jogszabálymódosítás nem ezt a célt szolgálta, kerül, derül ki az országjelentésből. Nagyon önök között is sok politikus van. Ha találkoznak montenegrói politikusokkal, különösen kormánytagokkal, tudniuk kell, hogy az ő a, a hivatalos vagyonnyilatotok szerint éhező szegény emberekről van szó. Ők a legszegényebb politikusok, akikről valaha, valaha hallott, hallhattunk, legalábbis a hivatalos bevallásaik szerint. Persze nagy lábon élnek, ez nem illesz, nem, nem tükröződik a hivatalos bevallásaikhoz, ám a hivatalos statisztikai hivatal szerint Montenegróban van a legnagyobb szegénységi szakadék tehát a, a, 10, a leggazdagabb 10% és a legszegényebb 10% között a, a szakadék a legnagyobb Montenegróban, az egész térségben mérvést. És ez a privatizáció után is így van, mert a privatizáció nem hozott beruházók, beruházásokat, nem rekonstruálta a vállalatokat, nem hozott modernizációt, nem hozott versenyt, hanem egyszerűen vagyon kifosztás történt, ezért vannak sztrájkok, ezért vannak demonstrációk, és ezek a sztrájk, sztrájkolni pedig életveszélyes Montenegróban, holott nem követelnek más a sztrájkolók, hogy, hogy a, hogy a privatizációs szerződéseket betartsák, és a munkavállaló jogokat tartsák be, amely jogok egyébként érvényeben vannak hazámban is. Sajnos a kormány nem figyel ezekre a tüntetésekre, egyre több ember éjségszrájkot folytat, sztrájkol, életét veszélyeztetve. A legtöbb befektető, aki, aki megjelent Montenegróban, egy-egy országból érkezett, és egy ország tapasztalatát hozza, ez pedig nem más, mint Oroszország. Úgyhogy így hívják hazámat, hogy a, Moszkva, a tengerparti Moszkva. Éppen tegnap külügyminiszterünk az orosz külügyminisztertől kitüntetést, Lavrovurtól kitüntetést kapott a nemzetközi együttműködéshez való hozzájárulásáért. Hát meg kell mondjam, hogy a mi miniszterünk valóban nagyon nagyszerű munkát végzett, annyiban, hogy az orosz befektetők gazdaságunk felét birtokolják, illegális építkezéseket folytatnak a tengerparton, a jövőbeli turisztikai fejlesztéseket feszélyeztetik már most, tönkreteszik a környezetet egy olyan országban, amely alkotmánya szerint ökológiai alapokon álló ország. Sajnos az intézmények nem veszik figyelembe az illegális építkezéseket, és, a figyele, és azokat a figyelmeztetéseket sem, hogy az építőiparban hatalmas pénzmosás is folyhat. Egyetlen ügyben sem állt meg a bíróság előtt a pénzmosás vágya. Nem tudom, mi vagyunk a leg, vagy mi vagyunk a legtisztább ország, vagy az intézményekkel van nagyon-nagyon nagy baj hazámban. És annak érdekében, hogy önöket kielégítse, meg Washington kielégítse, a kormány egyre inkább ö, ö, csal a statisztikákkal, és a, a magas szintű korrupció, a kormányzati korrupció tekintetében egyetlen ö, személy sem került börtönbe. Akik börtönbe kerülnek, jó esetben ö, közlekedési rendőrök, vagy vagy pedig olyan személyek, akik pár száz eurós adót, meg, meg vámot nem fizettek be. Ezek kerülnek a rendőrség, meg a, a, a ügyészség körébe, és aztán készülnek a szép statisztikák, amelyek a bizottság ínyére szolgálnak. A térség más országaiban csinálják meg helyettünk egy sor feladatot, ott látnak Horvátország, Szerbia, Szerbia olyan latin-amerikai kokain ö, ö, infrastruktúrát, kokain csempész infrastruktúrákat épített ki Montenegróban 3000 kilogrammot fogtak el egyszer. Macedónia is lát el feladatokat, elfogott egy 400 kg-os szállítmányt, Montenegróból jövő szállítmányt. A mi kormányunk nem csinál semmit, bevallások szerint, a statisztikák szerint nincs is nálunk szervezett bűnözés. Sőt, az államigazgatásban dolgozók kapcsolódnak a szerzett bűnözéshez. Sok vád szólt erről, semmi sem történt. Egy nagy hírű üzlet ember rendőrtiszt házasodott, eh, feleségül eh, egy nagy hírű gangster lányát vett el. Együtt buliznak, együtt táncolnak, sőt a hírszerzési hírszerzőt szolgálatok tisztjei együtt buliznak, a gangsterekkel csókolóznak, ölelkeznek a televízió kamera előtt. És aztán felmerült a kérdés, mit csinált a hírszerzés vezetője ott? Mi dolga volt a gengszterekkel? Mit mondott a kormány? Mit csinált? Bennünket vizsgált meg. meg azt kutatták, hogy kitette föl a websájtra ezt a, ezt a képet. Újságírókat rendeltek be, hallgattak ki ez ügyben, akik a munkájukat végezték. Hát így néz ki a szervezett elleni harc hazámban. Ott nálunk azokat ítélik el, akik felteszik a kérdéseket. És a végén hadd mondjam el, úgy gondolom, Montenegro nem csak a korrupció és a szedett bűnözés problémájával kell szembenézen, hanem azt, hogy a kormányzatot magukhoz ragadta, magukhoz ragadta egy kis csoport, visszaélnek a közintézményekkel, a saját érdekükben működtetik az állami gazgatást. Ám, ha Montenegró nem lép előre az európai integráció útján, ha azt mondják, hogy önök a Balkán Kolumbiája, nem akarjuk önöket az EU-ban látni, akkor ez csak a rossz fiúk látják ennek hasznát a folyamat csúszásában. Mindenképpen rá kell mutatni a bűnösökre, ez egyetlen reményünk, hogy önök megnevezik a bűnösöket. La parola alla... Köszönöm, Kalovics asszony. Most pedig Dervisi úr következik, az albán helyzetet ismerteti. Úgy volt, hogy albánul beszélek, de mégsem. 40 perces beszélet készítettem elő, de hát bocsánat, 10 perc lesz. Tehát Dervisi úr vagyok, az elmúlt 20 évben újságíróként dolgoztam. feleségem azt mondta a fiunknak, hogy keményen kell tanulnia, mert különben az lesz a véged, mint apádnak, hogy na, ekkor váltottam én is munkát, és a civil társadalomhoz csatlakoztam. Hát az Európai Unió átláthatóság, korrupcióellenes harc, kormányzati kérdések dolgaival foglalkozom most. 2001 óta ugye éves országjelentés készül hazámról, mind szinte mindig visszatér az, és most utoljára is, hogy a korrupció az egyik legnagyobb probléma, ezen felül pedig Albániában igazából nem az a probléma, hogy nincsenek stratégiák a korrupció ellenes harc terén, hanem az, hogy ezeket nem valósítják meg. Elég magas a korrupciós index, és egyébként ez meg is fog maradni, mert a kérdés túlpolitizálva van. A parlamentben a politikusok hozzájárultak ahhoz, hogy olyan légkör alakuljon ki, hogy még a bírók is, bírókat is megfő, megfertőzik. A legitimitással kapcsolatban a politikusok nagyon szeretnék, hogyha a közvélemény őket támogatná, de hát a nemzetközi szervezetek véleményére mindenki ad, a közvélemény is. Jobban, mint ahogy azt gondolnánk. Úgy tűnik, mintha még most is egy olyan ellentmondásos mondatot olvashatnánk ezekben a jelentésekben, hogy ugyan történtek már előrelépések, de még további fejlődésre van szükség. Hát ennek a, más, ennek a mondatnak a második felével kellene foglalkoznunk. Az embereket ugyanis nagyon is aggasztja az Európai Uniós csatlakozási folyamat. 2010-ben egy felmérés készült, és ebből kiderült, hogy a NATO és azután az európai intézmények a leginkább olyan intézmények, amelyekben bíznak az emberek, ezután következik a média, a különböző vallási intézmények, a, és a vége felé pedig a politikai pártok, illetve még, korá, még előtte a bíróságok. Úgy tűnik, hogy a korrupció érzése és az intézményekbe vetett hit között összefüggés van. Az albánok 87%-a támogatná az EU csatlakozást, tehát nagyon magas az elvárás, de nem csak a vízumliberalizáció kapcsán. 87%-a az albánoknak azt mondta, hogy örülnének annak, hogyha növekedne a jogállamisági szint, nagyobb politikai stabilitás lenne, és több mint 60% azt mondta, hogy a gazdasági helyzet is javulna ezzel legalább 70% pedig azt mondta, hogy az EU integráció kevesebb korrupciót is jelentene. Végül is a 1997-es összeomlás után, politikai és gazdasági összeomlás után a stabilitás, a közbiztonság, az intézmények működése volt a legfontosabb, és a korrupció ellenes harc amennyiben megnézzük az utolsó tíz évet a korrupció elleni küzdelem területén, azt láthatjuk, hogy ezt a jó kormányzás keretében próbálták megvalósítani. Az első projekteket 2002-2005 között valósították meg, ezek főként az intézményi reformok, a jogállamiság, valamint olyan intézkedések megvalósítása jelentette, amelyek a korrupció elleni harc részeként működnek az Európai Unió és az Európa Tanács közös projektje, a korrupció ellenes harcprogram, ami a közintézmények közigazgatás egyik legnagyobb reformát illeti, nos hát ez volt a közbeszerzési eljárások reformja. A Albániában igen magas a százaléka, majdnem százszázalékos az elektronikus beszerzések száma, ezen kívül egy antikorrupciós speciális nyomozóhivatalt hoztunk létre. De ugyanakkor a politikai akarat, vagy annak hiánya nem helyettesíthető semmivel a politikai, illetve a korrupció területén. Negatívumokat is észlelhettünk, sőt, majdnem, hogy elbukott ez a harc. A korrupciós esetek többsége a bíróságokon tapasztalható, ugyanis ezekben az esetekben meg se indultak az eljárások, vagy soha nem született ítélet. A politikai választások után még inkább megnövekednek az ilyen esetek, és a büntetlenség sajnos továbbra is elég gyakori. A pártok nem elég átláthatóan működnek finanszírozási kérdéseik területén, és nem átlátható a viszonyuk a bíróságokhoz is. Ugyanez elmondható a közintézményekről. Az átláthatatlan beszerzések, valamint a közpénzek követhetetlen elköltése megint csak nagy problémát jelent. A korábbi kommunista bírósági rendszer, igazságszolgáltatási rendszer gyakorlatilag a pártot szolgálta ki. Ezt kellett megreformálni, de hát ennek sajnos a tapasztalatok szintjén, illetve a mentalitásban még mindig nagyon nagy a hatása. Az igazságügyminisztérium kezében van a bírák szankcionálásának kérdése, és a legfelsőbb bíróság, vagy a legfelsőbb igazságügyi tanács szimbolikus és nem gyakorlati jelentőségű munkája van ennek. A korrupciós esetek esetében az, az egyik legnagyobb probléma, hogy a bírók nem eléggé képzettek, és nem is ismerik ezeket az eseteket azok a bírák lesznek korruptak, amelyeket, amelyek, akiket nem fizetnek meg kellőképpen, vagy pedig akiken nagy a nyomás politikai vagy bűnözői körök részéről. Tehát egy hiteles modellre lenne szükség a korrupcióellenes küzdelem területén. Albániában négy nemzeti televízió van, két digitális platform, 52 regionális televízió és nagyon sok kábel televíziós csatorna. A média területén ugye nagyon nagy szerepe van a, médiának a korrupció ellenes harcban. Megint csak szeretnénk a média figyel, médiára felhívni a figyelmet. Ugye sokszor azt mondják, hogy a kutya nem ugat akkor, amikor a családtagok mennek el mellette, és hát ugye a pártok gyakorlatilag elbarikádozzák magukat média segítséggel. Persze a, az ellenzékre nagyon hangosan ugatnak, és ez fordítva is igaz. A médiába nagyon különböző hírek jutnak be. Egyik nap hallunk egy fontos hírt, a következő nap pedig, mintha nem is létezett volna az az adott hír. Nézzük meg most a civil társadalmat. korrupció ellenes harc területén. Először is fontos lenne azt látni, hogy a kormányt monitorozó mm, tevékenysége lenne a legfontosabb ezeknek a civil társaságoknak, civil szervezeteknek, és sajnos továbbra is inkább a nemzetközi szervezetek említése méltóak, amelyek Albániában is tevékenykednek, és nem a helyi civil társadalom erős. A civil társadalom szerint azonban a korrupció ellenes harc továbbra is a legfontosabb prioritások egyike kell, hogy maradjon. Szerettem volna az Albánia számára megfogalmazott ajánlásokról beszélni. A két nagy párt közötti megegyezés lenne fontos a politikai reformok szempontjából, hogy a politikai pártok finanszírozásának kérdésében megegyezés szülessen, 2011 tavaszán önkormányzati választások lesznek, és reméljük, hogy az OECD ajánlásokat be fogja tartani Albánia. És az igazságügyi reform területén is tovább kell folytatni a munkát. Köszönöm szépen! Grazie, dottor Derbisi. Eh, è stata molto interessante. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen Dervisi doktor munkáját megkezdődik a vita, nekem sajnos el kell mennem, de Kukán képviselő fog engem helyettesíteni, elnökölni. Hiszen tudják, hogy ő a Bosznia-Hercegovinával, Albániával és Montenegróval foglalkozó delegáció elnöke. Köszönöm, és holnap találkozunk. Uh, thank you very much, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, megnyitom a vitát. Először is a bizottság képviselőjének adnám a szót, de javasolnám, hogy először a képviselők tegyék fel a kérdéseiket, és így rákérdezhetnek a bizottság munkájára, is, így logikusabb lenne, hogyha a bizottság képviselőnek ezután adom meg a szót. Jó páran kértek szót, először is Viktor Bostináról. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Üdvözlöm ezt a mai meghallgatást, és a nyugat-balkáni korrupcióról fogok beszélni, de nem csak a nyugat-balkánról, hiszen európai kérdésről van szó, és mindenképpen aggodalomra ad okot nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság számára is. Hiszen az ő jelentésükben is benne van ez minden évben, a delegációs jelentésekben. Ne felejtsük egy a korrupciók, korrupt emberekről, illetve korrupt, korrumpáló emberekről szól, általában csak a korruptakról beszélünk, és megfeledkezünk azokról, akik a korrupciót elkövetik, tehát akik pénzt adnak, de ez is egy fontos része az egyenletnek, őrájuk is oda kell figyelni. Második megjegyzésem. Föl kell tennünk a kérdést önmagunknak, hogy mit tehetünk európai szinten, figyelembe véve a bővítési folyamatot, a csatlakozási folyamatot. Hogyha van valami, amit könnyen megtehetünk a korrupció elleni harcban, különösen a magas szintű politikai döntős, döntéshozók között, akkor ez a politikai pártok finanszírozása. Hiszen valószínűleg itt a korrupció méregfoga politikai szinten. Eddig semmilyen Európai Uniós stratégiát nem láttam, sem az Európai Bizottság, sem pedig az Európai Parlament részéről. Intézményes párbeszédeink kapcsán nem utaltunk a nyugat-balkáni szereplőkre. És aztán mi a helyzet a választási kampányokkal? Ott is nagyon súlyos szerepe van a korrupciónak, hiszen az adományok, illetve más pénzösszegek, amelyek a kampányban felmerülnek, megfordulnak, feltételekhez kötöttek, és a politikusoknak teljesíteniük kell ezeket, amint hatalomra jutnak. Itt, az Európai Unióban nincs erre vonatkozó stratégiánk. Harmadik megjegyzés az átláthatóságra vonatkozik. A két általam említett kategória finanszírozásáról szól. Van-e stratégiánk, vannak-e követelményeink a nyugat-baltáni partnereinkkel szemben, Mostanáig nem tapasztaltunk ilyet. Aztán, mi lenne, hogyha előfeltételként követelnénk az intézményközi párbeszédekben azt, hogy az érdek konfliktusokat azonosítsák, illetve megfelelően kezeljék. De nem csak a az üres szóbeszéd szintjén, és nem szabad aztán megfeledkezni ezekről. És aztán a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatai. Ez is egy fontos kérdés. Ez hivatalos, formális formában megtörténik más Európai Uniós tagállamokban. Az eredmény azonban majdnem, hogy nullának tekinthető. Nézzük, hogy mit tehet az Európai Parlament, még mielőtt másokra mutatnánk, Jobb lenne, hogyha előbb a saját házunk táján tennénk rendet. Politikai párbeszédet folytatunk különböző politikai pártokkal ebben a régióban. Mit tehetünk? Nos, először is bármilyen kapcsolat előtt, tehát, hogyha valamilyen uh, politikai párt csatlakozni kíván a néppárthoz, a szocialistákhoz, vagy más politikai frakcióhoz, ennek a pártnak bizonyos előfeltételeket kell teljesítenie. Az egyik ilyen az átláthatóság, a pártfinanszírozás elszámoltathatósága, és így tovább. Mostanáig semmi nem történt ezen a területen. Fölteszem tehát a kérdést, hogy az Európai Bizottságnak van-e stratégiája, amelyet koordinált módon meg lehet valósítani a régióban, mert eddig semmi nem történt. Mi, az európai politikai pártok, illetve frakciók rendelkezünk-e valamilyen párbeszéddel, egymás között folytatunk-e párbeszédet, annak érdekében, hogy a régió politikai pártjai megfelelő átláthatósági és e- beszámoltathatósági szintet alakítsanak ki. Nem, ilyen sem létezik. És aztán a politikai párt alapjai hogyan finanszírozzuk ezeket? Megvannak-e a kritériumok? Nos, bizonyos országos esetében vannak ilyen kritériumok. Megvalósítjuk-e ezeket a kritériumokat a régióban? Előfeltétele ez, hogyha csatlakozni kívánnak a politikai családjainkhoz, frakcióinkhoz, akkor ezeket az előfeltételeket teljesíteniük kell. Akár tetszik, akár nem. Ez a döntés az ő kezükben van, nem a mi feladatunk dönteni erről, de ők akarnak hozzánk csatlakozni, nem pedig fordítva. Aztán az Európai Parlamentben van-e intézményi párbeszéd, ami a politikai kapcsolatainkat illeti a régió politikai résztvevőivel. Szeretnék egy albán esetre utalni. Három héttel ezelőtt hatalmas botrány tapasztaltunk, magas szintű korrupcióról szólt ez az eset, különböző nevek merültek föl, az ellenzék a kormányt hibáztatta, a kormány az ellenzéket hibáztatta, semmilyen következménnyel nem járt ez a botrány a mai napig. Azonban a két politikai frakció itt a parlamentben, a szocialisták, illetve a néppártok, néppárt teljesen más álláspontot alakítottak ki, elfogult álláspontot, anélkül, hogy megvizsgáltuk volna, mi az, ami Albánia érdekeit szolgálja, hogyan lehetne segíteni Albániának abban, hogy megfeleljen az Európai Uniós követelményeknek és normáknak. Tehetünk-e valamit ezen a területen? Nos, igen. Nagyon fontos, hogy ne csak hibáztassuk a nyugat-balkáni országokat, először nézzünk szét a saját házunk táján, és végezzük el a házi feladatunkat. Végül pedig köszönettel tartozom a figyelmükért. Együtt kell működnünk az Európai Bizottsággal. Lehet, hogy túlságosan ö, nagyvonalú ezt stratégiának nevezni, de az biztos, hogy előfeltételeket kell megfogalmazni, kritériumokat, amelyeket fölvetünk a civil társadalommal, a politikai pártokkal való párbeszéd során, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor továbbra is ugyanazokról a kérdésekről fogunk beszélni. Nem csak, hogy jövőre, de egészen addig, amíg véget nem ér a bővítési folyamat. Azután pedig ismét a korrupcióról fogunk beszélni az Európai Unió új tagállamai kapcsán, anélkül, hogy a problémákra megoldást találnánk. Köszönöm. Thank you very much, colleagues. I would like... Köszönöm szépen, kollégák! Szeretnék arra emlékeztetni, hogy 35 percünk van a vitára, többen is szót kértek, és a bizottság képviselőjének is szeretném megadni a szót, illetve három vendégünknek. Tehát egyelőre nem fogok korlátozást bevezetni, de az önök felelősségére bízom, hogy mennyit beszélnek. Most Szálávrakos úr következik, a macedóniai delegációnak vezetője. Köszönöm szépen a szót. A tit szeretném üdvözölni ezt a kezdeményét és a szakbizottság vezetése és a titkárság részéről, hogy megszervezték ezt a meghallgatást nem csak külpolitikai szempontból, hanem társadalmi szempontból is hatalmas súlyú téma ez, és megfelelő döntéseket igényel a külpolitika területén. Az a benyomásom támadt a, az előadókat hallgatva, hogy ugye minden mulandó, ám az is látható, hogy a nagy változások után újra indul az élet, Tehát fontos, hogy meghallgassuk ezeket a véleményeket, és ezekkel a kérdésekkel mérhatóan foglalkozzunk. És valamit leszűrjünk tanulságokat mindebből, és ebből intézkedések szülessenek. Tehát Macedóniával kapcsolatban ez a, volt Jugoszláv köztársaság Macedónia pontosabban, is illegális módon működik, és mindez oda vezet, hogy egy sor negatív jelenség, például a korrupció melegágya. Dervisi úr Albániából hasonló jelenségekre adott számot, az International Transparency jelentése is alátámasztja ezeket. Nem csak Albániát sújtja a korrupció, hanem a Transparency International az egész térségre nézvést nagyon negatív képet alkotott, és ez kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Éppen a politikai pártok a, a korrupció melegágyai, a köztisztviselők, akik a, az államhatalom, az államigazgatás képviselői, akik leginkább megjelenítik a korrupciót. A korrupció pedig a, annál elterjedtebb, minél kevésbé fejlett egy állam. Még a fejlettebb országban inkább a nagyvállalatok korrupciója jellemző, semmint az állami igazgatási. Ez elmondható az Európai Unió egyes tagállamaira is, meg különösen azon kívüli államokra. Tehát a korrupció létezik mindenhol, és a korrupciónak persze két oldala van, a korumpáló meg a korumpált, ezt is világosan kell látnunk. Ha pedig szemet hunyunk a probléma felett, ha, ne, ha csak letagadjuk a problémát, azzal nem jutunk messzebbre. Ezért kell közös erőfeszítéseket tegyünk tehát a, jelen pillanatban a balkáni térség országait vettük gorcső alá, ott vizsgálódunk a jelenlegi ülésen, ám azért más országokban a saját házunk táján is volna tennivaló. És itt is volna konkrét megoldásokra lehetőség, az egész Európai Unió feltételrendszerét kellene tehát ennek mód, alapján módosítani, nem csak a balkáni, nyugat-balkáni államokra vonatkozóan fellépve a korrupció ellen, mert ha tovább a mostani helyzet fennmarad, akkor nem jutunk előrébb. A Balkán, Nyugat-Balkán országaival kapcsolatban még azt is el szeretném mondani, hogy itt egyrészt érzékelhetők a nacionalista tendenciák és a korrupció közösen lépnek fel. A francia fordalomban is megmutatkozott, hogy milyen kölcsönhatás áll fenn ezen tényezők között. Hogyan, tud a kettő, hogyan tudunk a kettő ellen fellépni a törvényesség alapján? Uh, thank you very much. I give the floor to Zor Köszönöm. Zoran Táler következik. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi pozdravil današnjo temo. In... Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a vendégeinket, és gratulálok és nekik, mert kiváló előadásokat tartottak. És üdvözlöm bátorságukat is bizonyos esetekben. Szeretném, hogy a jól értén, értenék a kérdésemet. Karovics asszony, érzi -e magát veszélyben bármikor otthon, hiszen az országának a állapota az itt vizsgált kérdésben nem valami rózsás, ezt nagyon őszintén a tudomásunkra hozta. Igaz az, hogy amikor korrupcióról beszélünk, mindig két oldalról beszélünk. Van, aki adja, van, aki kapja. De minden ország, amelyről itt beszélünk, Macedónia, Montenegro, Albánia, és bizonyos tagállamok is. Nos, ezen országok esetében nepotizmusról beszélhetünk, olyan mentalitásról, olyan gondolkodásmódról, amely azt sugalja, hogy ha hatalomra jutottam, kezemben van az ország, és szélsőségekig viszem azok, akik hatalmon vannak, elveszik, amiről úgy gondolják, hogy az övék, mohóságról beszélünk, nem kell, hogy itt bárki is adjon, elveszik azt. Politika, bírósági ügyek, jogi kérdések, jogi szervezetek, nos, hálózatról van szó, különböző szereplőkről, akik egymást segítik. A kulcs pedig abban rejlik, hogy tudatosítani kell a probléma mértékét a lakosságban. A civil társadalom ezzel foglalkozik. Gratulálok Teszeva asszonynak, illetve Kalovics asszonynak a munkájukhoz. Véleményem szerint kiválóan képviselik a civil társadalmat azért, mert uh, rávilágítanak országaik problémájára. A média nagyon fontos szerepet tölt be, a média kontrollálja a helyzetet legrosszabb forgatókönyvet azokban az országokban látjuk, ahol a hatalmon lévők a médiát is megkaparintják. Erre sok példát látunk. A legfontosabb kérdés tehát a bizottság felé a következő. Az Európai Unió mi, mennyire figyel oda a korrupció elleni harcra a tagállamok, a tagjelölt államok esetében, és nagyobb forrásokat biztosíthatunk-e számukra. Köszönöm. Köszönöm, Tanok úrnak adom át a szót. Semmen, aki. Köszönöm, elnök úr. Rövidre fogom mondandómat. Csak Jalavics asszonytól szerettem volna megkérdezni. Tudnilik, rendkívül felvilágosító jellegű módon világított rá a montenegrói kormány sajátságaira, természetére és tevékenységére. Nagyon hasonló történetet hallott hallom Szerbiában az ellenzék egyik pártjának vezetőjétől, Madajovicsnak hívták, azt hiszem, hasonló színekkel ecsetelte a kormányzat hogy mindenki korrupt, mindenki valamilyen szindikátusnak, gangster csapatnak a tagja a, a, hír, a, a, a hírszerzés részéről is. Ám ez magányos hang. Az EU diplomatáktól, nagykövetektől nem hallottam ezt a történetet megerősíteni. Úgyhogy egy magányos hangnak tűnt, magányos véleménynek. De olyan, ilyen hatalmas, ilyen tátongó rés hogyan állhat fenn a két vélemény között Montenegróban. Madajovic asszony a parlament elnökének külföldi utazgatásairól és annak finanszírozásáról beszél. A parlament éves jelentése szerint a költségvetését meg ki sem merítette a mi elnökünk sem feltétlenül részletezi ezeket a kiadásait. Elmutatta azt a tényt is, hogy a privatizációból érkezett bevételekről a kormány nem tud számot adni ezek felhasználásáról. Azt javasolja, hogy elsikasztották, vagy ellopta a kormány, ott van a kormánytagok számláin, vagy nincs, nincs a költségvetésben az, hogy a kormány hogy dönti a privatizációs bevételét, ez a montenegrói kormány ügye illetve a politikai pártok, parlament, a költségvetési bizottság és a kormány feladata infrastruktúrális projektekre, vagy a, a, a nyugdíjalapok kipótlására, vagy bármi egyébre használhatja. De nem teljesen volt világos, hogy mire utal, amikor azt mondta, hogy nincs meg a pénz. Rosszul kötötték el? Elrabolták? Ö, elsikasztották, vagy egyszerűen csak nem megfelelő beruházásokra költötték? Azért fontos tudom, mert Montenegróról fogsz jelentést írni nem sokára. Next is Ulrike. Köszönöm. Ulrike Lunacek következik Koszovóról. Igen, hát én is szeretném megköszönni ezt az igen részletes és nagyon érdekes előadást Albánia és Montenegró esetében, valamint az egész átláthatóságra vonatkozó kérdés a Transparency International részéről bemutatását is köszönöm. Amikor azt hallom, különböző országba utazva, hogy magas a korrupciós index, sok országban ö, elterjedt a szervezetbűnözés. Nos, hát Európai Uniós állampolgárként azt is ki kell mondani, hogy az Európai Uniós tagállamokban is létezik korrupció, és van szervezett bűnözés is. Többé vagy kevésbé, tehát a mértékről lehet vitatkozni, de mit is lehet ebből megtanulni, milyen következtetéseket vonhatunk le, és hogyan lehet megoldani a problémát. Pártfinanszírozás, öm, kampányfinanszírozás. Ezeken a területeken bizonyos országok azért előrelépéseket tettek, és jobban látható az, hogy melyik párt mennyi pénzt kap, és mire költi el. De nem tudom, hogy például Ausztria vagy más országok esetében mindezek a kérdések mennyire ö, vannak a közvélemény előtt. Nos, hát néhány kérdésem lenne önök felé, Zolán Tálerhez hasonlóan. Ugye Vanya Csalovics igen nyíltan kritizálta kormányát. Felmerült bennem a kérdés, hogy néha nem fél-e attól, hogy problémák lesznek hazájában, valamint a kritikák tükrében például a montenegrói parlamentben miért nincsenek meghallgatások, vagy vannak-e ilyen meghallgatások, ahol el lehet mondani, hogy mi az önök véleménye, mi az, amiben a parlament nem képes ellenőrző szereplét betölteni. Dervisi úr, hasonló a kérdésem önhöz is. Van-e közvita az önök parlamentjében azokról a kérdésekről, amelyeket ön is felvetett. Vajon a médiában megjelennek-e ezekben a kérdésekben az önök, illetve a parlament vagy a kormány álláspontja? És mennyire gondolják azt, hogy a médiában megjelennek ezek a problematikák, mennyire ír a média erről. A bizottsághoz pedig a következő kérdéssel fordulnék. Amennyire én tudom, az Európai Bizottság nagyon sok adatot kap civil szervezetektől, amikor elkészíti az ország jelentéseit. Tehát az Európai Uniónak ilyen szempontból talán fontos szerepe van, de ez így van valóban? Az önök által adott információk benne vannak a progress reportokban? Szerintem igen, de hát azért szeretnémek erre a kérdésre választ kapni. Aztán a civil társadalommal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy független szervezetek létezzenek, olyan szervezetek, amelyek bátrak, megvan az idejük, energiájuk, média hozzáférésük és a pénzük ahhoz, hogy a monitorozó tevékenységüket korrekten tudják végezni. És Tudom, hogy bizonyos országban a médiaszabadsággal is problémák vannak. Még egy kérdés. Önök tudják, hogy az Európai Parlamentben is készítünk jelentéseket az önök országairól. Mit szeretnének tőlünk, hogy mit tegyünk, amikor az önök kormányának képviselőivel találkozunk? és tetszenek-e, megelégedéssel töltik el azok a jelentések önöket, amelyeket mi fogalmazunk meg országaik kapcsán, vagy azt szeretnék, hogy inkább kritikusabb vagy szókimondóbb álláspontot képviseljünk, hogy a korrupció ellenes harcban valóban előre tudjunk lépni. Köszönöm. Páncéri úr kapja meg a szót. Grazie, brevemente. Io vorrei... Csak röviden. a mostani vitában nem szabad, hogy az legyen a vége, hogy mindenki korrupt, úgyis mindenki korrupt, akkor hát végül is senki sem az. Nekünk a parlamentben az a feladatunk, hogy kimondjuk a célokat, kitűzzük őket, és megmondjuk azt, hogy hogyan lehet elérni a korrupció csökkenését. A tegnapi korrupciós indexel kapcsolatban azt hiszem nagyon sokról beszélhetünk, európai országok kapcsán is, de ezt a jelenséget egy nagyon egyszerű dolog kíséri, még ha nagyon nehéz ellene felvenni a harcot is. Akkor van exponenciális növekedés a korrupció területén, amikor a demokratikus alapokat rázkódás éri, nos hát ilyenkor növekszik a korrupció. De azért van különbség az európai országok és azon országok között, akik még nincsenek benne az EU-ban. Arról van szó, hogy az európai országban, Európai Uniós országokban azért valamennyire a politikai váltógazdaság létező dolog, miközben például Montenegróban hallhattuk, hogy elég kevés esély van arra, hogy leváltsák az uralkodó elitet. Önök szerint a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió a korrupcióra vonatkozó adatok kapcsán jobb képet feste most, vagy sem valósabb képet feste a helyzetről. Beszéltek önök arról is, hogy a közvélemény a korrupció megítélését hogyan látja. Általában az ilyen típusú felmérések a kormányon lévők kritikájaként is értelmezhetők, de a civil szervezetnek mindenképpen pártatlannak kell lenni. Engem inkább az, érte, engem inkább az érdekelne, hogy mennyire mélyen gyökerező a korrupció, és a civil társadalomban mennyire ette be magát, rágta be magát a korrupció. Mert amennyiben ez a kérdés egyre inkább mindent eláraszt, hát úgy a civil társadalom sem vonhatja ki magát a korrupció alól. Az Európai Unióhoz való csatlakozás útján vannak-e olyan lépések, amelyek megkülönböztetik a, ezeket az országokat, mert ez egy olyan kérdés, amelyről az Európai Parlamentnek is el kell gondolkodnia. Köszönöm, Kirillov úr. Köszönöm, Kirillov úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a meghallgatás, és azt hiszem, hogy folytatni kell ezt a gyakorlatot, olyan embereket kell meghívni, akikkel őszinte eszmecserét folytathatunk. Ennek eredményeképpen a kollégák valóban látják, hogy mennyire súlyos a helyzet. Nem csak az itt tárgyalt országokról van szó, hanem a szomszédos országokról is illetve tudjuk azt is, hogy a gengszerek már régen integrálódtak, és itt Európában továbbra is az integrálódás útján vagyunk. A gengszerek pedig egyre hatékonyabbak, és ami nagyon aggasztó, hogy nagyon nagy a hatalmuk, és egyre nagyobb. Azt kell, hogy mondjam, hogy a csempészet kérdésében Albán és Montenegro nagyon fontos szerepet tölt be, mindenféle csempészetben elég aktívak, és aztán ezek a termékek Szerbiába, Macedóniába, Bulgáriába, Romániába kerülnek, Boszniába, sorolhatnám, és aztán nyugatra. Amikor azt mondom, hogy hatalmuk van a gengszereknek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a jugoszláv embargó miatt valóban nagyon nagy hatalomra tettek szert, ekkor nagyon súlyos volt a korrupció mértéke, már az embargó nélkül is. <clears throat> Fontos, hogy ugye vannak olyan országok, ahol létezik a szervezetbűnözés, a korrupció, erre rámutattak a kollégák, nagyon jól emlékszem, mielőtt Bulgária csatlakozott volna az Európai Unióhoz, súlyos kritikák érték, persze, de aztán az egyik brit kolléga azt mondta, hogy van olyan tagállam, amely alapító országok között volt, és most ezek alapján, a kritériumok alapján nem lehetne az Európai Unióban. Közös tehát a harcunk, és nagyon-nagyon hálás vagyok az itt kapott információkért. Nagyon régóta tisztában vagyok azzal, hogy Montenegro milyen súlyos problémákkal küzd, és tudom, hogy a kormány, illetve a hatalmon lévők ereje, uralma nem a véletlen műve. Ezt lássuk be. Ezt a hatalmat a szervezet bűnözés biztosítja, és hogyha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket, akkor komoly gondokkal kell szembenéznünk. Hallottuk a koszovói esetet, de hát tudjuk, hogy most is mennyire magas szintű a politikai stabilitás hiánya. Hogy miért, csak ötleteink lehetnek. Én nekem meggyőződésem, hogy a szervezett bűnözés keze van a dologban, a bűnöző csoportok vannak a háttérben, akik bármit megtehetnek Koszovóban. Nem tudom, hogy emlékeznek-e arra az esetre, amikor három német állampolgárt azzal vádoltak, hogy terroristák. Nos, ez a három német állampolgár magas szinten nyomozott a bűnözés, illetve a korrupció kérdésében. Nagyon könnyű őket börtönbe zárni, és azt mondani, hogy terroristák, és nem tudom én milyen ö, emlékművet fel akarnak robbantani. Ez a stabilitást alása. fontos tehát, hogy az erőfeszítéseinket összpontosítsuk. A bizottságnak is nagyon óvatosan kell eljárnia, akkor, amikor olyan értékelést készít, amely esetleg nem állja meg a helyét, ugye Montenegro esetére gondolok. Ezen kívül sokkal hatékonyabban kell felvállalni a szerepünket, sokkal nyíltabban kell beszélnünk, akkor, amikor ellátogatunk ezekbe az országokba, delegációk keretében, sokkal őszintébben, nyíltabban kell, hogy szóljunk, és sokkal inkább a valóság talaján kell maradnunk. Ki kell mondanunk, hogy tudjuk, hogy mi a valós helyzet, ahogyan ezt ma is hallottuk. Köszönöm. Köszönöm, Kirillov úr. Most pedig Maragosz urat, az Európai bizottság bővítési főigazgatóság munkatársát kérem, hogy szóljon hozzá. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm, köszönöm, Kukán úr. Öröm, öröm számra, hogy itt lehetek. Megtiszteltetés és öröm, hogy barátok és kollégák között lehetek. Mindannyian egy érdeket vallunk, azt, hogy fenntartható eredményeket érjünk el ezen a fontos területen. Azt is el kell mondanom, hogy a korrupció, a korrupció elleni harc a, költ, a bővítési politika egyik fő prioritása az évek óta. Az ország jelentésekben is foglalkozunk ezzel, meg az ország az érintett államokkal való párbeszédekben is, meg az EPA programokban is. Néhány számadatom is van erre nézvést, például csak 2009-ben 80 millió eurót fekt, osztottunk szét a jogállamiság erősítésére szóló projektekbe, ez korrupcionális harc, rendőrségi reform, bírósági reform, amelyre ment, amely fontos, annak fontos pillérei ennek a harcnak. 2007 óta az összes, a térségből összes országban 13 millió értékben szántunk projekteket a korrupció elleni harcra. A, szám, a pénz is fontos, meg a számadatok is fontosak, ám ennél is fontosabb a koordinált módszertan és az politikai akarat, az elszántság az intézmények részéről. Nagyon fontos eleme ennek a keretnek az úgynevezett megújított bővítési konszenzus, ez a 2006-os tanácsi következtetésekből adódik, az ötödik bővítésből vett tapasztalatok mutatták meg, hogy már a bővítési folyamat kezdetén kell koncentrálnunk a jogalámiságra. Tehát azok az államok, amelyek tagságért indulnak, a bírósági reformmal, a korrupciós harccal kell kezdjék a folyamatot, a folyamat közötti szakaszán sikereket kell felmutassanak. Ezt minden évben mérjük az országjelentésekben, ez évben Albániával és Montenegróval kapcsolatos véleményünket is kiadjuk, a korrupciós, a korrupciós harc a politikai kritériumokon túl hatalmas figyelmet kap, és figyelemmel kísérjük a, a 23-as fejezet tárgyalása során az ismert módszert annál nyitó benchmarkokkal és záró benchmarkokkal mérve a haladást nem könnyű témával megbirkózni, hanem nagyon erős eszközeink vannak. Maga a csatlakozás kilátása, komoly motiváció, ez önmagában egy eszköz, amely segítheti a reformokat. Az állampolgárokat érdekli ez, az állampolgárok maguk azt várják, hogy amikor belépnek az EU-ba, csökken a korrupció. Persze azok az állampolgárok, akik hasznát a korrupciónak, nem ezt várják, de a többség a, és a, a közlemutatások is ezt mutatják, emellett van, ez a cél tehát érzékelhető. A pártfinanszírozás kapcsán Bosszináru úr tett nagyon helyén való megjegyzéseket. Európai normák nincsenek, vagy standardek nincsenek a e területen, jó gyakorlatok azonban vannak. Ha elolvassák az elmúlt évek jelentéseit, csak Montenegróról és Albániáról szóló országjelentés van itt. Ez is prioritást élvező kérdés. Nem csak formális, nem, nem a, a, a jogszabály jelenléte érdekel bennünket, hanem ugye Montenegróban éppen az volt a baj, hogy van olyan törvény a párt finanszírozással, meg van felügyeleti szerv, ám az nem felügyel. Nem felügyeli az összes kérdést. Egy kicsit a pénzügyminisztérium, egy kicsit a választási bizottság, de igazi víz, vízmentes, úgymond, vagy, vagy kemény rendszer nem működik a párt finanszírozás ellenőrzésére, érvényesítve etikai normákat is. Most éppen az ilyen párbeszédek és az európai politikai pártok támogatása segíthet bennünket ezekben az erőfeszítésekben. Persze az érintett országok hatóságának mozgósítása a legfontosabb. Vannak erőfeszítések, az összes érintett országban viszonylag jó keret áll fel, most már csak a független intézmények és felügyeleti hatóságok erősítésére van szükség, a joghézagok leküzdésére, a, az összeegyeztethetetlenség kezelésére, ám ugye a gond, mint mondtam, a végrehajtásban és annak monitoringjában van, erre kell koncentrálnunk a közeljövőben a támogatásunk rendelkezésre áll. Azt hiszem az, az itt az, a képviseletet kapott civil szervezetek kapnak tőlünk támogatást. A korrupció ellenes harc, a monitoring, a kérdések tudatosítása, a, a, a privatizációval, adójogszabályokkal, a bíróságok kapcsolatos figyelmünk nem lankad, ám a kulcs fontosságú elem, hogy eredményeket érjünk el. A 2006-os új bővítési konszenzus és az a követelés, hogy helyben kell megváltoztatni ezen állami igazgatások gyakorlatát, és nem elég, hogy, hogy papíron döntések születnek, amelyek nem kerülnek végrehajtásra. Nos, ezen új módszertan alapján kell haladnunk. A 2006-os kommunik- bizottsági kommunikáció lefekteti azokat az alapelveket, amely alapján fel kell lépni a korrupció ellen, a nyugati Balkán térségében is, meg a szomszédos országokban is. Most a bizottság illetékes főigazgatóság a ellenes harcra készít egy jogalkotási csomagot, ez 2011 lesz várható, ám a bővítés kapcsán a politikai kritériumok tekintetében, illetve az Európai Unió intézményei, a tanács, parlament, bizottság segítségével reményeink szerint eredményre jutunk, bátorítva ezeket az országokat arra, hogy tényleges intézkedéseket hozzanak, tényleges előrelépésre tudjanak számot adni. Thank you very much indeed, ladies. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagyon érdekes, világos nyilatkozatokat hallhattunk kedves vendégeinktől. Valós kérdések merültek fel a parlamenti képviselők részéről, úgyhogy várom a válaszokat. Remélem, hogy a világos kérdésekre épp annyira világos válaszok fognak következni. Most fordított sorrendben kezdjük Visi úrral. Uh, Devisi úr, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, ami a nyilvános vitát, a közvitát illeti, ahogyan Panceri is mondta, ha mindenkit korrupcióval vádolunk, akkor senki nem korrupt. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy túlságosan politizálódott ez a kérdés, és ez gyengíti az intézményes kereteket. Fontos, hogy a büntetlenségnek véget, szab, véget vessünk, független médiára van szükség. Nagyon sokan részt vesznek a tájékoztatásban, azonban nem független a média. Fontos, hogy professzionális értékítéletek szülesenek, és ne SMS-ek, telefonhívások határozzák meg a híreket. gyengébb politikai pártokra van szükség, hiszen túlságosan nagy hatalomra tettek szert a pártok a régióban, nagyobb a hatalmuk, mint bármelyik eh, intézménynek. És ezért csak prédikálnak, de szavaikat nem támasztják alá tettekkel. És végül, de nem utolsó sorban, A korrupciós harc tekintetében nem összháborúra van szükség, hanem okos, megfontolt lépésekre. Az egészségügyi ágazatban, a közegészségügy területén súlyos problémák vannak, akkor egy célzott lépést kell tenni ezen a területen. És végül nem szabad csodát várni nem lehet arra számítani, hogy egy vagy két éven belül minden egy csapásra megoldódik, hiszen a civil szervezetek munkájának ez a nagy kockázata, a donorok fél éven belül, egy éven belül, két éven belül eredményeket várnak. Nos, attól tartok, hogy itt eh, egy életen át harcolnunk kell, ezt nem lehet, ezt a csatát megnyerni egy kormányal szemben, nem csak egy kormány vesz részt ebben a csatában, hanem minden egyes szereplőre szükség van. Ami pedig az Európai Unió szerepét